So, ladies and gentlemen, could we, um, could we make a start? Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, próbáljunk ráhangolódni 2012-es első ülésünkre, és meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy mindenkinek boldog új évet kívánjak, és remélem mindenkinek jól telt a karácsonyi szünet, kipihente magát, legalábbis így az arcokat nézve úgy látom, hogy ez a helyzet öröm önöket viszont látni. Az ülésünket webstreamen közvetítik, webstreamingelik, úgyhogy ennek legyenek tudatában. Üdvözlöm az új uh, igazgatónkat, Kapatoroboszló urat, aki a témánk felelőse lesz most, január 1-től az Európai Parlament hivatalában, és ő fog minket figyelmeztetni arra, hogy milyen határidőket betar- kell betartanunk. Először akkor napirend tervezetet kellene elfogadnunk, nincs elnevetés, úgy látom. Előző jegyzőkönyveinket is el kéne fogadni a szokásos eljárásban. Ha van bárkinek megjegyzése, akkor az ülésünk végéig, szerdáig legkésőbb ezeket tegye meg, egyébként ezeket elfogadatnak tekintjük. Az új év szellemében, amely ugye két fontos új dosszié elkezdését fémjelzi. Az egyik ugye a, a szakmai képesítések kölcsönös elismerő szóló, szóló irányelv. Erről ugye már régen szó volt, 1999 óta, és most kerül napirendre. Benyomasszonyt a bizottságunk alelnökét jelölték ki frissen e, dosszié felelőseként, és ő neki is lendült a munkának nagy elánnal, és vannak itt shadow előadóink is, a néppártól Kreuzen Trudon és uh, McClark kollégák, akinek egy saját kezdeményezés jelentése is van. Tehát a fő témánk ma ez lesz, illetve az, hogy az, e- a bizottságban szokásos eljárást követve megpróbáljuk feltárni ezt a problémát, és általános irányvonalakat kijelölni, hogy a bizottság mit is szeretne ezzel a javaslatával az irányelven módosítani, és ezt megérteni. egy teacher aki ugyancsak igazgató nálunk, és most jelen van, és komolyan együttműködött a bizottsággal ennek a javaslatnak a kidolgozása során. Tehát először meghallgatunk egy előadást arról, hogy a bizottsági javaslat miről is szól, a hatás tanulmány mit fog majd mérni. A képernyőn és a dossziéban is benne van az előadás másolata utána pedig a shadowkat fogjuk kérni, hogy fűzzenek hozzá ehhez kérdéseket, felvetéseket, és az előadónkat kérjük majd arra, hogy a megközelítését vázolja föl, és még egy időtervnek a vázlatát is megbeszéljük majd ma. Tehát akkor Teacher asszonyt kérem, hogy tartsa meg előadás urat pontosabban. Thanks for the kind invitation. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni először is a meghívást, és szeretném a bizottsági javaslatot most előadni. Ez majdnem karácsony ajándék, december 19-én készült el ez a javaslat. Örülünk annak, hogy ezt a kérdést itt előadhatom. Vernyó asszonynak és az árnyék lehetőstevőknek is e, figyelmébe ajánlom. Néhány tájékoztató szlájdot fogok mutatni, és remélem, hogy ez alapján ennek a javaslatnak a legfőbb elemeivel önök is meg tudnak majd ismerkedni. Próbálok a háttérrel, kontextussal kapcsolatban nagyon röviden fogalmazni. December 19-én született meg a javaslat, egy nagyon komoly hatás elemzést mutattunk be, és az összes érintett szakmával egyeztetünk. egyeztetünk. Reméljük, hogy ez a javaslat a lehető legnagyobb mértékben válaszol az Európai Parlament novemberi saját kezdeményezésű jelentésére. Láthatják itt az október 23. Európai Tanácsi következtetéseket is. Azért jelentettem meg itt ezeket, mert mind a három intézmény számára ez egy komoly kihívás volt, hiszen az volt a célkitűzés, hogy politikai egyezmény kell elérni ezen kérdésben, tehát a Single Market Act keretében 2012 végéig ebben a kérdésben megegyezésre kell jutni. És láthatják, hogy haladnak is a dolgok, hiszen immáron eh, eh, ma foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Nem szeretném cikkenként megvizsgálni ezt a javaslatot. Ennek a struktúrája azt hiszem egy kicsit megvilágítandó, az az elsődleges kérdés, hogy melyek javaslatunknak azon elemei, amelyek az összes szakmára vonatkoznak. Azt hiszem a legfontosabb dolog, amit ki kell emelni, az Európai Szakmai Kártya, az EPC. Ezzel kapcsolatban az Európai Parlament már nagyon komoly vitákat tartott, most viszont azt hiszem egy konkrét javaslatról beszélhetünk már. A múltban itt a szakbizottságban is elhangzott ez már, hogy ez egy önkéntes kártya, de a tagállamok esetében ez kötelező bizonyos szakma, szakmák esetében. Az európai szakmai kártyának nem az összes elemét kell egy irányelben fixálni, de egy nagyon komoly keretet kell megszabni, és bizonyos szakmáknak kötelezően szerepelni kell ebben az irányelvben. És megvalósításra vonatkozó jogszabályokra is szükség van. Ennek a kártyának a legfőbb emeleit szeretném kiemelni. Hogyan is néz ki ez a kártya, hogy fog majd működni? És ez egy valós költséghaszonelemzés. Ez, ez egy elektronikus bizonyítvány, amelyet a tagállam, tagállamok állítanak ki, és a belső piaci információs rendszeren, az IMIN keresztül lehet ezeket, lehet ezekkel kapcsolatban adatokat köröztetni. Nos, hogyan is kell ezt használnia egy szakmabelinek? Először is nagyon fontosnak tartom azt, hogy felére csökkenti a szakmai elismerésekhez szükséges határidőt. Ez miért fontos számunkra? Az elismerés ideje? Miért gond? Most a tavalyi adatok alapján az európai szakmai elismerésekről azt mondhatom el, hogy szintén gondot jelentettek, és a problémás esetek legnagyobb eset arra vezethető vissza, hogy a, a állampolgárok kéréseire nem reagálnak időben és megfelelően a tagállamok az idő pedig nagyon fontos, és a belső piac minőségét nagyban megszabja az idő tényező is. Tehát a, a, azt az elvet követjük, hogyha egy orvos máshova kívánja áthelyezni a praxisát, akkor mindenképpen egyfajta bizonyítványra van szükség, a szakmai, az adott országnak a szakmai szervezeteinek el kell ismernie az ő képesítését. Mi történik akkor, hogyha a szakmai kártya ellenére nem tartja be a befogadó tagállam az időkereteket? Nos, ilyenkor egy hallgatólagos bizonyíték, bizonyítványt eh, állítanak ki a, a szóban forgó mondjuk orvos számára. Ezt azért gondoltuk szükségesnek, mert úgy véltük, hogy mindenképpen hatékonynak kell lennie ennek a szakmai kártyának. Mi a helyzet a nem állandó mobilitással? Nos, két évig érvényes egy ilyen kártya. Jelenleg ugye éves bevallásokról beszélhetünk. és minden tagállamban érvényes egy ilyen kártya. Tehát egyetlen kártyával több tagállamban is több tagállamban is elfogadják a szakmai képesítést. Jelenleg ugye nem ez a helyzet, tagállamonként kell kérményezni a szakmai képesítés elismerését. Tehát ez nagyon komoly egyszerűsítés. A lényege a javaslatnak azt hiszem, hogy ezt kiemelhetem most, ez egyszerűsítés volt. Nyilván vannak kritikus elemei is a javaslatnak, például adatvédelemmel kapcsolatban és az ezzel kapcsolatos elvekkel kapcsolatban. Nos, fontosnak tartom azt, hogy a belső piaci információs rendszerrel kapcsolatban legyen ez a kártya. A finanszírozásra is vonatkozik-e ez? Itt megláthatják, hogy milyen finanszírozás, EU-s finanszírozásra van szükség a kártya létrehozásához, de azt ki kell hangsúlyoznom, hogy a jelenlegi vagy a jövőbeli EU-s költségvetések szempontjából ez nem jelent emelkedést. Tehát nem intelligens kártyára van szükség, hanem erre az elektronikus bizonyítványra valós költségeket, csak a valós költségeket fizetik meg a, így a tagállamok. Nos, kérdés az is, hogy mi ösztönzi a tagállamokat arra, hogy egy ilyen kártyát kiállítsanak, hiszen ez nyilván plusz munkával jár. Azt hiszem, itt két új elemet emelnék ki. Először is, mi történik akkor, hogyha a, egy tagállamban egy-egy képesítést, képesítésre nem vonatkozik szabály, például mondjuk idegenvezetőkre, hát először is az úgynevezett nemzeti kontaktpontokkal kell fölvenni a kapcsolatot, ugye ezeket meg kell valósítani, és ezen kontaktpontok nagyon komoly szakmai ismeretes tapasztalattal rendelkeznek már ezen kérdéssel kapcsolatban. Aztán ne felejtsük el azt sem, hogy a tagállamok már most is nagyon komoly munkát végeznek a jelenlegi hatályos irányelvek értelmében. Tehát már most is sokat tesznek a tagállamok. Nézzük, Nézzük hogy folytatódik ez. Az európai parlamenti vitákban a részleges hozzáférés kérése sokszor felmerült. Nézzük egy példát. Van mondjuk vegyünk egy német óvónőt, aki szeretne Hollandiában munkát vállalni. Hollandiában ehhez általános iskolai tanári képesítés, vagy tanítói képesítés kell. Itt segít a részleges hozzáférés, a partial access. Ennek alapján ezt, a, ezt az elvet csak utolsó mencsvárként kell megvalósítani és csupán akkor, hogyha létezik a szobaforgó tevékenység a ö, eredeti ö, tagállamban, illetve a otthoni tagállamban, illetve azt is el kell még mondjam ezzel kapcsolatban, hogy eseti rendszerben kell ezt vizsgálni. Hát alapvetően a tagállamok döntenek, a tagállamoknak lehetősége van arra, hogy döntsenek arról, hogy szükségük van-e erre a részleges hozzáférésre, vagy nem. Egyébként bizonyan emlékeznek arra, hogy az egészségügyi dolgozók kérdésére is sor került. Szerintem nem kell őket kivonni eme javaslat hatája alól. Természetesen az is kérdéses, hogy pontosan hány szakmára vonatkozik majd ez az elv. Erre később visszatérek. Aztán részlegesen képvisi, ké, ö, részleges szakmai képesítés. Mi a helyzet ilyen esetekben? Mi történik akkor, hogyha ö, gyakornok, hogyha külföldön végez gyakorlatot egy-egy személy? De sokszor előfordul ez, hogy külföldön kíván valaki gyakornoki állást elvégezni. Láthatják itt, hogy a, hogy a ö, otthoni tagállamnak ezeket a, képe, ezeket a ö, gyakornoki képzéseket el kell fogadnia, és a befogadó tagállamoknak pedig különböző garanciákat kell vállalni arra, hogy az irányelvet betartják. Aztán a következő témánk a nyelvtudás kérdése, ezeknek az el, a nyelvtudás ellenőrzése. Nem forradalmi törekvéseink vannak, csupán ellenőrizni kívánjuk a képesítést. Hogyha nagyon komoly kétségek merülnek fel valakinek a nyelvi képességével kapcsolatban, akkor lehetővé kell tenni azt, hogy a befogadó állam ezeket ellenőrizhesse. Itt van ez. Igaz ez például az egészségügyi dolgozók esetében. Illetve rájuk egy különleges rendszer vonatkozik. Az lenne a cél, hogy mi hamarabb együtt dolgozzanak a különböző egészségügyi dolgozók, együtt tudjanak működni a helyiekkel, a befogadókkal, illetve a betegekkel és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a, hogy a vállalkozó orvosok esetében is ezt meg lehessen valósítani. Nos, hogyha lehetőség van erre az ellenőrzésre, például egy állásinterjú keretében, akkor ezt természetesen meg kell tenni, de a legjobb a kettős ellenőrzési rendszer különböző szakmai garanciákra is gondoltunk, ezekre most nem térnék ide, nagyon fontosaknak. nem tartom ezeket. Alapvetően abból kell kiindulni, hogyha valaki ellátogat egy másik országba, akkor annak ismeri a nyelvét. A különböző riasztó mechanizmusokra lesz most szó. A jelenlegi irányelv nem irányoz elő proaktív figyelmeztető mechanizmust. Most is létezik az irányelv, a szolgáltatás irányelv alatt egyfajta mechanizmus, de ami a nyelvi készségeket illeti, mi külön eljárás, szigorú eljárás szeretnénk bevezetni. Bizonyos szakmák esetében, mint például a tanári szakma. Ugyanakkor az adatvédelemre is tekintettel akarunk lenni. Az állatorvosokat is bevennénk ebbe a körbe. A korai jelzés valamennyi tagállamba el kell, hogy jusson, ugyanakkor csak a konkrét kvalifikációra vonatkozhat. Például, ha valakit egy, konkrétan egy orvost eltiltottak a szakma gyakorlásától, akkor ezt az információt lehet róla közölni, és semmi más, semmi egyéb indoklást, csak azt, hogy nem gyakorolhatja a szakmáját, hogy miért, azt már nem. Ez egyfajta védelem a foglalkozás gyakorló védő intézkedés. Az Európai Parlament intézkedése és állásfoglalás alapján úgy tűnik, hogy túl sok a szabályozott szakma, Ezeket ezért a szolgáltatás irányelvvel összhangban felül akarjuk vizsgálni. A nemzeti költségvetések ellenőrzése mellett a, ezt a témát is megvizsgálnánk. Egy olyan országban, mint például Olaszország, a transzparencia követelmények nem teljesülnek igazán tehát a tagállamoknak, a többi tagállamnak legyen joga a parlament elé és a tanács elé terjeszteni az ilyen problémákat. Az Európai Parlament egyébként novemberi állásfoglásában ugye felszólított minket arra, hogy csökkentsük a szabályozott szakmák körét. Mi azt mondanánk, hogy ezt nagyon nagy körültekintéssel kell megtenni. Először meg akarjuk vizsgálni a tagállami helyzetet, mert a parlament egy konkrét szakmát sem jelölt meg, hogy azt deregulálni kéne. Ugyanakkor nem könnyű nekünk sem eldönteni, hogy melyek azok a szakmák, amelyek esetében a dereguláció szükséges lehet. És ha ilyen lépéseket teszünk, akkor folyamatosan védeni kell a szakmát gyakorlókat, bizonyos gazdasági tevékenységeket ö, lehet ebbe a körbe bevenni, de hogy melyek legyenek ezek, ezek azt el kell dönteni, és ehhez mi megpróbálunk egy átfogó tagállamokon átnyúló felmérést elvégezni először. Hatás tanulmányunk 800 szakmát vett figyelembe, nem 4700-at. Ezeknek több mint 40%-a, 43%-a az egészségügyben ö, dolgozik, tehát láthatóan ez az érintettebb köre a szakmáknak. Ezzel kapcsolatban azonban felmerül, hogy kinek van hozzáférése az információhoz. Ha egy konkrét polgár szeretne információkat szerezni ezen szakmák köréről, ehhez szükséges egy egységes egyablakos ügyintézési rendszer ezen a területen is. Ugyanakkor ez egy nagyon komplex téma, a kvalifikációk kölcsönös elismerése, és ezeket a kontaktpontokat szerintem tovább is fenn kell tartani, ha már léteznek, csak meg kell őket erősíteni, el kell őket látnunk ezekkel az kölcsönös elismertség információkkal. A feladat főleg a tagállamokra hárul majd, hogy ezt az elektronikus rendszert kialakítsák és működtessék. Egy Euróbarométer felmérés alapján 28%-a az európai polgároknak dolgozik vagy dolgozott külföldön. Tehát óriási most már ez az arany, arány és ennek költségei is vannak, a kölcsönös elismerésnek, ezt csökkenteni kéne. Nos, melyek azok a szakmák, amelyek nem kerülnek be az automatikus elismerés körébe? Ezzel foglalkoznék a második pontban. A jelenlegi uh, General System reformját javasoljuk, egyszerűbb, átláthatóbb és kevésbé vitatható eljárást szeretnénk bevezetni. Az úgynevezett ideiglenes mobilitás fogalmának bevezetését, amely egyes szakmák esetében, mint például pont az idegenvezető, egyszerűsíteni az eljárást a tekintetben, hogy mi az ő ö, származási országuk például. fogyasztónak és a tagállamnak más érdekei vannak. A fogyasztó választani szeretne, a tagállam pedig ugye a dokumentumokhoz ragaszkodik. A fontos szempont az is, hogy a jövőben létrejövő szakmákra vonatkozóan lehet-e már most automatikus elismerést teremteni. Két modell versengít egymással. Nyilván az új szakmákat meg kell vizsgálni, nem lehet automatikusan. Ugye például új szakmák, a hegyi vezető vagy a fizikoterapeuta nem olyan régóta léteznek ezek. És ezek az új szakmák felborították a korábbi ö, merev rendszert, és ezért mondom, két modell alakult ki, illetve ezeket javasoljuk, hogy legyen a képzés harmonizált, legyen lefektetve, hogy mik a kötelező ismeretek, amelyek egy szakmához kötődnek, és a másik megközelítés, hogy legyenek közös ö, tesztek, ö, tehát végpontok, hogy mi mindennek kell megfelelni ahhoz, hogy valakit elismerjenek mindenhol egy szakma hiteles gyakorlójaként. Mind a kettő azonban az automatikus kvalifikáció elismerést eredményezné, és ez az új ö, elképzelés, ez szerintünk kihívás is, de lehetőség is, mert 20 éve nem történt itt érdemi lépés a megközelítésekben. Nos, hol gondoljuk azt, hogy továbbra sem lesz majd lehetséges az automatikus kölcsönös elismerés? például a szerencsejátékok körében. Ugye itt is vannak igenis szakmák. Egy 2011 májusi bírósági ítélet, határozat azt mondta, hogy ezt a, a nemzetiséghez, az ottani kvalifikációhoz kell kötni. A bíróság azt mondta, határozatában, hogy a jelenlegi irányelv nem alkalmazható ezekre a szakmákra, és a közjegyzői szakmára, és meg kell tehát vizsgálni a szakma sajátosságait, specialitását, és ennek a függvényében kell meghatározni, hogy szükséges-e egy teszt vagy egy külföldi gyakorlat. Már vannak most is a tagállamokban erre vonatkozó szabályok. A szolgáltatás nyújtást is meg lehet engedélyezni, engedélyezni lehet ideiglenesen, a gyakorlatban ez is működik, de a közjegyzők esetében nyilvánvaló, hogy az autentikus, hiteles aktusok, okmányok kiállításának a joga, ez tagállamon belül marad. A következő dia azokkal a szakmákkal foglalkozik, amelyek sokat nyerhetnének az automatikus elismerésből. A 16-os dia ö, mutatja azoknak a szakmáknak a körét, amelyek már most is sokat profitálnak ebből. Ugye az orvosok, a fogorvosok egyértelműen, hiszen az ICTS e alapján és más szabályok alapján is most már működik az automatikus elismerés. Aztán ugyanígy a szülésznők, illetve az ápolók, ápolónők esetében is már sok jó működő szabály van. Mi azt javasoljuk, hogy az lehessen csak elismert ápolónő vagy szülésznő, akinek 10-12 éves tapasztalata van, de hát növelnénk ezt 10-ből 12-re, vagy ennek megfelelő, ennek betudható képzési vagy gyakorlati tapasztalata. Tehát ez egy fontos dolog, hogy kiegészítjük ezzel ezt az eljárást, hogy ennek megfelelő nem elméleti vitát akarunk folytatni. Ugyanezt vonatkoztatnánk a szülésznőkre, és a, a gyógyszerészekkel kapcsolatban is egy fontos mondani való van. Nem szeretnénk, hogyha a tagállamok megakadályoznák ez egyébként jól képzett gyógyszerészeket abban, hogy egy más tagállamban gyógyszertárat nyissanak. Meg kell szüntetni most már, hiszen a tagállamok többsége már most sem alkalmazza a meglévő derogációt, sőt, már egy bírósági határozat is azt mondja, hogy nem lehet ö, diszkriminálni a gyógyszerész szakmát. Nem, a külföldi és a hazai gyógyszerész között nem szabad különbséget tenni, ha végzettségük ekvivalens. Építészek. Itt is négyről hatra emelnénk a kötelező képzési időszakot. A, a kézműves szakmák tekintetében nincsenek jelentős változások, itt delegált aktusokkal dolgoznánk, csak felül kell vizsgálni a szakmák listáját. Van itt még néhány intézményi kérdés, illetve eljárási kérdés, hogy milyen aktusokkal legyen szabályozva a terület. Van egy háttérvita persze arról, hogy meg lehet-e bízni a bizottságban, mert ugye nem tudják a tagállamok, hogy a bizottság mit csinál. Én nem akarok itt ígéreteket megfogalmazni, ö, ö, átlátható, amit az utóbbi két évben ebben az ügyben tettünk és javasoltunk, ami pedig az egész dolog költségvetését illeti 725 ezer euró a költség. Itt pedig láthatják, hogy mindezt, amit itt elmondtam, mely URL színen tudják elérni, angolul, franciául egyenleg, de minden nyelven meg lesz hamarosan. Boldog új évet kívánok Önöknek! és várom az együttműködést, és köszönöm, hogy meghallgattam. Good. Well, thank you very much indeed, uh, Jürgen teacher, and I think... Köszönöm szépen, megköszönöm ezt az előadást, és azt hiszem, hogy nagyon hasznos dolgokat hallottunk ebben az elemzésben. Nyilván szép, dolgok is, szép dolgokat is hallottunk, de azt hiszem sokkal inkább a problémás kérdésekről fogunk beszélni. Kicsit több időt adtam önnek, mint szoktuk, de mindenképpen meg kellett ezt beszélnünk. Most az árnyék jelentős tevéket kérem fel, hogy reagáljanak ezen előadásra. Talán röviden jól lenne ezt megtenni, hiszen van még nagyon sok témánk van. Utána pedig Schwab és Weisgerber képviselők szeretnének hozzászólni, tehát először a árnyék tevők. Tessék! Merci, Monsieur le Président, et avant de commencer, je voudrais... Köszönöm szépen, elnök úr, mielőtt hozzákezdenék, Szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, jó egészségben és jó munkában gazdagon. És azt is kívánom mindannyiunknak, hogy a továbbiakban is harmonikus együttműködésnek örvendhessünk, és ilyen jó hangulatban teljen a jövőben is a munka, ami eddig ránk jellemző volt. Szeretném köszönadni, köszönetet mondani a bizottság képviselőnek az előadásért. Ez nagyon fontos téma, és nagyon jó, hogyha már kezetektől fogva világosan látjuk a részleteket. Amikor hallgattam az előadását, akkor örültem annak, hogy a parlamentnek a belső piaci bizottsága, illetve a bizottság, az Európai Bizottság ilyen jó együttműködésnek örvendhetett, és ilyen eredmény született. Az önök javaslatával az önök javaslatában, ugyanis a parlament által javasolt számtalan téma visszaköszön. Fontos, hogy megfeleljünk a belső piaci jogszabályoknak, és különösen a Lisszaboni szerződés, illetve a 2020-as európai céloknak, és a belső piacot sokkal versenyképesebbé tegyük most a válság idején, mint eddig volt. Egy, ezzel egyidejűleg a legkülönbözőbb szakmák elvárásainak követelményeinek is eleget kell tenni, és természetesen a fogyasztói páciensjogokat is figyelembe kell venni. Egyrésztről egy olyan eh, modern rendszert kell kidolgozni, ami leváltja a régi elavultat, és így kell jogbiztonságot adni a polgárok számára. Másodszorban pedig, és ön is szólt erről, meg kell szüntetnünk a diszkriminációt, ami esetleg az elmúlt időszakban egyre gyakrabban fordult elő. Tehát a 28 százalék, aki külföldön vállalna munkát az európai polgárok közül, adott esetben itt ugye csak szakmai gyakorlatról van szó, vagy csak időleges alkalmazásról, ezeknek a nagy része nem élhetett ezzel a lehetőséggel. Ilyen vagy olyan okból foglalkozik az önök előadása ezzel a szakmai igazolványjal is, és úgy gondolom, hogy mit más kérdésekről is még szót kell említeni, amiről esetleg nem szólt pontosan, így például az adatvédelem kérdéséről. Nagyon fontos, hogy adatvédelem biztosítva legyen a határokon átívelő információ áramlás esetében. Az egészségügyi szektorban, a különböző orvosi és paramedikus szakmák esetében pedig köszönetet szeretnék mondani önnek azért, hogy ezeket külön kezelik, nem csak a szakmai igazolvány esetében, hanem más szempontokból is. Most pedig még szeretnék röviden a következőkről szólni. Tudomásról vettem a fejtegetéseit bizonyos dolgokról, ezekről még egyeztetnünk kell, például arról az alapelvről, hogy hogyan lehet részleges hozzáférést biztosítani bizonyos szakmák esetére. Hogyan lehet ezekben az esetekben a mobilitás előtt álló akadályokat csökkenteni, és hogyan lehet egyedül arról is gondoskodni, hogy a megfelelő biztonság a fogyasztók, páciensek számára, illetve a szolgáltatás magas színvonala biztosítva legyen. A tízes oldalon, a tízes full dián az hangzott el, hogy esetleg még több előírásra van szükség. Nos, én nem feltétlenül támogatója a túlszabályozásnak, de mindenképpen szükséges a megfelelő szabályok meghozása. Ön azt is elmondta, hogy vannak olyan szakmák, ahol nem lehetséges az automatikus elismerés, például itt beszélt az ezzel kapcsolatos képesítési követelményekről, ezt nagyon helyesnek tartom. Ugyanakkor azt gondolom, hogy itt azért bizonyos dolgokat pontosítani kell, például azt, hogy az egyes tagállamokban milyen kivételeket teszünk lehetővé. Különösen, ami a közösen lefolytatandó ellenőrzéseket, teszteket illeti. Tehát itt a tagállamoknak mindenképpen egy szorosabb együttműködésre kell törekedniük a kibocsátó és a befogadó tagállamnak. Meg kell nézni, hogy ezen a téren tehát mi a lehetséges, és mi az, ami még problematikus. Ezen túlmenően azt is láttam, hogy a nemzeti kapcsolattartási pontoknak a koncepcióját hogyan fejlesztették ki. Ez összhangban áll a szolgáltatási irányelvben, valamely országban ez jól működik, valamely országban ez kevésbé működik jól. De hát azt szeretném, hogyha a következő hetekben ezeknek a kapcsolattartó és támogató pontoknak a koncepcióját még jobban kidolgoznánk. Lássuk meg, hogy miért működnek egyeseken jól, máshol miért nem működnek jól, és hogyan tudnak ezek a egyszerű kapcsolattartó pontok, esetleg bizonyos támogatást nyújtó pontok átalakulni. És még egy pontot fontosnak tartok nevezetesen, ahogy ön is említette, azoknak a feltételeknek a kérdését, amelyek megléte mellett bizonyos eh, kompenzációs intézkedéseket kell tenni. Tehát a kompenzációs intézkedéseknek az előfeltételeit, azokat pontosan definiálni kell. Milyen kompenzációs intézkedésekre gondolunk itt egyes konkrét szakmák esetében? ilyen rendelkezések esetében bizonyos előfeltételeket kell megfogalmazni, és ezeket nagyon pontosan rögzíteni kell. Nos, még további 10 percet is tudnék beszélni, de hát ma van csak a vitának a kezdete, ez egy első ismerkedés a témával, éppen ezért azt kívánom mindannyiunk nevében, és erről ön is szól, hogy csökkenjen a diszkrimináció bizonyos szakmák esetében, de legyenek olyan korlátozások, amelyek biztosít látják bizonyos szakmáknak a megnyitása esetén, hogy konkrét szabályokat betartsanak, különben már a múltból is ismeretes problémák merülnek majd föl, és kerülnek a bíróság elé. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak azért, hogy jelentkezett itt a parlamentnél ezzel a tervével. Most kezdtük csak el a munkát, rendkívül komplex a téma, és bizonyosan sok lehetőségünk még lesz a jövőben, adott esetben lobbistákkal és különböző szakmai szervezetekkel is eszmét cserélni. Tehát még sokat kell beszélnünk egymásról, míg egy megfelelő harmonizációt sikerül elérnünk. Uh, uh, Köszönöm szépen. Megköszönöm ezt a nagyon átfogó választ ahogy említettem, ez az első eszmecsere, még számos alkalmunk lesz arra, hogy ezt a kérdést megtárgyaljuk. Egyébként pedig a bizottság javaslatát mindenkinek, mindenki számára elérhetővé tesszük. Ez egy olyan javaslat, aminek nagyon-nagyon sok polgára lesz, európai polgára lesz hatása, úgyhogy nyilván nagyon komoly érdeklődést fog ez kelteni egész Európában hiszen reméljük, hogy ez a kölcsönös elismerés előbb-utóbb megvalósul. A következő árnyék jelentéstevő következő. Merci, euh, monsieur le président, à mon tour euh, de présenter. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék valamennyi kollégának és valamennyi jelenlévőnek minden jót kívánni az új esztendőben. Remélem, hogy olyan évnek nézzünk elébe, amely munkában és eredményekben gazdag lesz azoknak a témáknak az esetében, amelyek mindannyiunk érdeklődésére számot tarthatnak. Engedjék meg, hogy szóljak a bizottsági képviselő előadásáról. Először is szeretnék köszönetet mondani neki azért, hogy ilyen konkrét részleteket tartalmazó részletes előadást tartott, és egyértelműen meghatározta egyértelműen figyelembe vette ebben a parlament által meghatározott prioritásokat. Az ugye ismeretes, hogy a bizottsággal már eddig is együttműködtünk ebben a témában, és itt eh, frakciókon átívelően a szakbizottságban is rendkívül jó volt az együttműködés. Így hát egy olyan eredményt sikerült kidolgozni, amit a nagy többség támogat, ez fontos, és már ma is láthatjuk, hogy ennek milyen jó hatása volt a bizottsági munkára. a szakmai képesítések elismeréséről szóló irányelv módosítása egyike annak a 12 eszköznek, ami növelni fogja majd a belső piacnak a versenyképességét. Itt az a fontos, hogy igazi európai egységes munkaerőpiacot tudjunk teremteni. A valóságban ugyanis úgy van, hogy évtizedekkel az Európai Gazdasági Közösség felállítása és évekkel az Európai Unió létrejötte után még mindig nincsen igazi egységes európai belső munkaerőpiac. Egy olyan munkaerőpiac, amelyen a munkavállalók, a szakértők szabadon mozoghatnak. Tudjuk, hogy válság idején növekszik a munkanélküliség, és ez hátrányos a munkavállalók és a gazdaság számára, de mindenképpen szükséges ilyen idők esetében is a mobilitást növelni. És a bizottságnak a javaslata ebbe az irányba halad nagyobb egyszerűsítés, nagyobb hatékonyságot irányoz elő a szakmai képesítések kölcsönös elismerése területén. És mindezt teszi annak jegyében, hogy létrejöjjön végre egy egységes európai munkaerőpiac a parlament számára fontos pontok szerepeltek ebben az előadásban, ezek benne vannak az, e, a bizottságnak a javaslatában, és úgy gondolom, hogy a parlamentben is itt a szakbizottságban is azt támogattuk, hogy az európai szakmai igazolvány létrejöjjön és felhasználásra kerüljön. Ami pedig a korai előrejelző rendszert illeti, erre is egy nagyon fontos elemként utaltunk, hiszen a fogyasztók és a paciensek jogainak védelme az rendkívül fontos. Úgyhogy itt jó lenne, hogyha egy proaktív korai előrejelző rendszer alakulna ki. Ez lenne az, ami a parlament elvárásainak megfelelne. Természetesen fontos az adatvédelem is, és a ártatlanság vélelmének szem előtt tartása, és nyilvánvalóan fontos a nyelvi ismereteknek az ellenőrzése is, ez különösen közel áll a polgáraink szívéhez, és azt is támogatjuk, hogy konkrét mechanizmusok alakuljanak ki mindezeken a területeken, amit említettem, amelyek a valóságban, a gyakorlatban is fognak működni. ami pedig bizonyos szakmákkal kapcsolatos korlátozásokat illeti. Itt a bizottság azt javasolja, hogy értékelést végezzenek a tagállamok között. Mi azt javasoltuk, hogy a szabályozott szakmáknak a számát azt csökkentsük, kicsikét feszesebbé, karcsúbbá tegyük ezt a rendszert, és egy nagyobb, jobb áttekintés alakuljon ki az egyes tagállamokban létező szabályozott szakmákkal kapcsolatban. Ez lenne a parlament számára a fontos, és ezt figyelemmel fogjuk kísérni a vita további menetében is. Ezek lennének tehát a fő pontok, amik számunkra fontosak, és az elkövetkezendő hónapokban természetesen rendkívül figyelmesen fogjuk a bizottság javaslatának változását vizsgálni például az illetékes hatóságokat illeti, akik a európai szakmai igazolványt kiállítják, és szeretnénk azt látni, hogy az európai szakmai igazolványjal kapcsolatban létrejövő jogszabály hogyan néz ki, és hogyan valósulnak meg a hozzáféréssel kapcsolatos, itt például a részleges hozzáféréssel kapcsolatos szabályok. Ezeket még pontosítani kell majd. Tehát mindenképpen élénk vitára számítunk még a jövőben. Összességében úgy gondolom, hogy arról kell gondoskodnunk, hogy az elkövetkezendő hónapokban folytatandó vita az élénk legyen, érdekes legyen a polgárok számára, valamennyi érintett szakmai és szakmai szervezet számára, és nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy itt tényleg a polgárok Európájáról van szó, amit most megkísérlünk felépíteni. Ezt kell majd tennünk tehát, az elkövetkezendő hónapokban ez az irány egy fontos építőkő lesz a polgárok Európájának. Építményében remélem, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködés. Köszönöm. Uh, now, Jürgen Kreutzmann, I think you... Köszönöm szépen. Azt hiszem, Jürgen Kreuzmann jelentkezett. Vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Sajnos a kolléga nem tud itt lenni ma, éppen ezért az ő nevében is szeretnék uh, a idő előre haladottságára tekintettel csak röviden szólni bizonyos szempontokról. Egy oldalon a bizottság azt mondja, hogy bizonyos tagállamok nem engedik meg, hogy magasan képesített gyógyszerészek más tagállamban az ő területükön patikát nyissanak. Tehát meg kell, hogy kíséreljük tovább kifejleszteni az egységes piacot. Másodszorban ugyanakkor például Németországban rendkívüli vita van most a közvéleményben például a különböző betegápolói szakmákkal és szülésznőkkel, szülésznői szakmával kapcsolatban, hogy ezek esetében például most 12 éves szakmai gyakorlatra van szükség, 12 éves képzésre vagy érettségire. Nos, Természetesen, hogyha a szakmai szervezeteket kérdezzük meg a tagállamokban, akkor ők azt mondják, hogy üdvözöljük azt, hogy 12 évre emelik fel a szakmai, szükséges szakmai képesítés időtartamát. Tehát nem tudom, hogy összességében szükséges-e, hogy minden egyes szakmában a jövőben az érettségi meglétét követeljük, hiszen ezzel bizonyos fiatalokat kizárunk bizonyos szakmák gyakorlásából, tehát egyszerűen végig kell csak gondolnunk, különösen a betegápolói gondozói szakmákban, hogy itt ugye Eh, az emberi eh, törődésről van szó, az áll a középpontban, az kell, hogy fontos legyen, azt kell biztosítani. Tehát jó lenne, hogyha demográfiai eh, fejlemények figyelbevételével is járnánk el, és bizonyos szakmákban lehetőséget teremtenék a polgárok számára arra, hogy más országban gyakorolják a szakmájukat. Ehhez kellene tehát a struktúrát kialakítani, és a szakmai képesítések esetében olyan ismerveket kell lefektetni, Nálunk például állandóan a mesteroklevéről beszélnek Németországban, tehát olyan szakmai minőségi ismérveket kell kidolgozni, eh, amelyek segítik ezt a rendszert. Tehát kijelentéseket kell tennünk arról, hogy bizonyos szakmák milyen értékkel rendelkeznek. Az elmúlt években azt kell, hogy lássuk, hogy bizonyos bizonyos fajta tanúsítványokat vezettek be az elmúlt években, és mindent megpróbáltak tanúsítványjal ellátni, a nagyvállalatok pedig elvárták mindenkitől ezeknek a tanúsítványoknak a bemutatását, és azok, akik beszállítók voltak, azoknak ilyen tanúsítványjal kellett előállniuk, és ezzel kellett bizonyítaniuk, hogy egy bizonyos szakmai képesítés területén is minőségi feltételeknek megfelelnek. Akinek pedig nem volt ilyen tanúsítványa, az pedig megpróbálta más úton módon megszerezni a tanúsítványt a megfelelő szakmai ismeretek meglétéről. Ami pedig ezt az európai szakmai igazolványt illeti, ami természetesen a mobilitás növelésének célját kell, szolgálja. Nos, ezzel kapcsolatban előre várom már, hogy milyen izgalmas lesz a vita frakciókon belül frakciók között. Úgy gondolom, hogy fejlesztenünk kell továbbra az egységes piacot, ennek van értelme, de természetesen az egyes tagállamokban meglévő különböző struktúrákat ennek során tiszteletben kell tartani és figyelembe kell venni. Uh, now, um, Köszönöm. Lüller asszony. Igen, egész röviden. Ma, eh, Frau Turunen, Frau... Turunen asszonyt helyettesítem, ma nem tud jelen lenni, de ezen a területen nagyon szorosan működtünk együtt, mert én voltam az árnyék előadója a legutóbbi alkalommal a szakmai eh, képesítése kölcsönös elismerésével kapcsolatos munkában, tehát ez a folytonosság, ez megvan az én sem, személyemben. Én szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni, és eredményes munkát ennek a szakbizottságnak. Mindenképpen munkában gazdag évünk lesz. Megnéztem, hogy, 10, hogy 2011. decemberében milyen dokumentumokat hozott nyilvánosságra a bizottság, és sajnos nem tudtam őket személyesen mind elolvasni, eh, alaposan elolvasni, de meg fogom még tenni a jövőben. Minden esetre köszönetet szeretnék mondani E, Tite úr bevezetőjének, és szeretnék köszönetet mondani azért, hogy világosan megfogalmazta a prioritásokat, Természetesen ezeket pontosabban közelebbről megvizsgáljuk majd, és a szabályozó szakmáknak a kérdésével is behatóban fogunk foglalkozni. Én látom, hogy óvatosan kesztyűs kézzel bánnak ezekkel, mert voltak ezzel kapcsolatban, különösen Németországban, például a kézműves szakmák esetében nyugtalanságok, tehát itt látom, hogy óvatosan fog bánni ezekkel, és mindenképpen figyelembe kell majd vennünk, hogy a paciensek hogyan tudnak hozzáférni bizonyos információkhoz. Arra is szeretnék utalni, hogy bizonyosan vitatkoznunk kell majd arról, hogy mi van a hozzáférés lehetőségének időtartamával. Bizonyos tagállamok túlságosan sok időt igényelnek arra, hogy bizonyos dokumentumokat kibocsátsanak. Tehát meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk elérni az 50%-os hozzáférési arányt, mennyi időbe tart bizonyos dokumentumoknak a beszerzése, és hogyha nem tudjuk elérni az 50%-os hozzáférési arányt, akkor, ahogy ön is mondta, meg kell engednünk lehetővé kell tennünk a hallgatólagos hozzáférést. Természetesen üdvözölöm azt is, illetőleg szeretném hangsúlyozni azt, amit az előttem szólott képviselőtársam Krajcman úr is mondott, Németországban rendkívüli vita volt a 12 éves időtartamról, a 12 éves iskolai képzési időtartamról az egészségügyi szakmák esetében, és ahogy Matite úr elmondta, már mint hogyha jól értettem, nem a 12 éves képzési időtartamra, hanem a 12 plusz 2 évre fogják helyezni a hangsúlyt, tehát itt az össz időtartam az, az, ami mérvadó lesz, és nem az iskolai képzésnek eh, az időtartama. Hiszen bizonyos reáliskolai vagy főiskolai hallgatókat, középiskolai hallgatókat kizárunk ezeknek a szakmáknak a gyakorlásából. Nyilvánvalóan a teljes képzési időtartamra és nem a 12 éves iskolai képzési időtartamra kell a hangsúlyt helyezni. Uh, uh, Köszönöm szépen. Nekem is lenne néhány meglátásom, illetve McLarkin asszonyt helyettesítem. A stratégiai jelentésnek ő volt ellentéstevő. Ő úgy véli, hogy mindenképpen üdvözölni kell a bizottság ezen javaslatát, megköszöni azt, hogy a, az IMCO szakbizottság gondolatait ilyen komolyan vette a bizottság a javaslat kidolgozásakor. Nos, Hadd mondjam el azt, hogy úgy véljük, hogy a szakmai kártya vagy szakmai igazolványra vonatkozó javaslat sokkal jobban van kidolgozva ebben a javaslatban, mint a, a zöld könyvben, tehát nagyon komoly előrelépés történt, ez üdvözlendő. A belső piaci információs rendszer is nagyon fontos része ennek a javaslatnak. Itt azt hiszem azt a kérdést kéne megvizsgálni, hogy milyen plusz követelmények fognak itt jelentkezni, hiszen ugye a DG Mark már foglalkozik ezzel a javaslattal, az információs rendszer kérdésével. Kérdés az, hogy ezt mennyire kell külön választani attól a munkától, mit lehet itt tenni. Aztán a kollégák a kompenzációval és kérdésével is foglalkoztak, illetve a részleges hozzáférés kérdéséről is, illetve a riasztó rendszert is nagyon üdvözlendőnek tartjuk. ahogy hallottuk, bizonyos szakmák esetében nagyon komoly viták alakultak már ki egyes tagállamokban, és úgy gondolom, hogy bizonyára meg tudunk majd egyezni, és kompromisszumokat tudunk kidolgozni. Örülünk annak is, hogy a gyakornoki képzés és megfelelő helyet foglal el ebben a javaslatban, és ez is részét képezi a szakmai mobilitásnak. Azt gondolom, hogy ez nagyon is modern hozzá nagyon is modern kezelése a kérdésnek. Aztán, ami a nyelvi ismereteket illeti, örülünk annak, hogy az egészségügyi dolgozók esetében külön kezelik ezt a kérdést. Úgy vegyük azonban, hogy a jelenlegi megfogalmazást óvatosan kell kezelni, elképzelhető, hogy ezt meg kell majd változtatni a jövőben. Összességében mindenképpen örülünk a javaslatnak, és azt gondolom, hogy az árnyék jelentéstevők, illetve jelentéstevő majd ö, igazi együttes munkát végez. Nézzük a többi nézzük a többi hozzászólót. Pavralov asszony, Schwab úr, Gebhardt asszony és Weisgerber asszony jelentkeztek ilyen sorrendben fogjuk őket meghallgatni, és utána, ha bárki más, ha még valaki szeretne hozzászólni, akkor lehetséges. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is csatlakozom azokhoz, akik boldog új évet kívántak mindannyiunknak, és röviden visszatérnék arra, amit a bevezetőjében elmondott. Nagyon fontos lesz majd ebben az új rendszerben a belső információs rendszer használatba vétele előtt a tesztelés és a bizottság javasolja is, hogy egyfajta a 4D pontban szereplő engedélyezési fikció kipróbálását. Ez alatt garantálni kell majd azt, hogy a tagállamok által biztosított információk egyrészt pontosak, helyesek, másrészt pedig hát egyéb kételyek is felmerülnek az információ kezeléssel kapcsolatban. Néhány témáról már a kollégák beszéltek, talán egy valamiről mondanék én is néhány szót. Ha az irányelv célja, fő célja az, hogy egységes foglalkoztatási piac alakuljon ki, akkor valószínűleg nem lesz elegendő a szakmai kvalifikációk kölcsönös elismerésével foglalkozni, hanem hosszú távon a képzési tartalmakkal is foglalkoznunk kell, és ez egy sokkal mélyebb vitát igényel majd, mint aminek most a vita tűnik, úgyhogy én is örömmel veszem éppen ezért a további eszmecseréket erről a témáról. Köszönjük, Gebhardt asszony! Köszönöm szépen, elnök úr! Én is mindenkinek boldog új évet kívánok! Sok tennivalónk lesz egyébként, ahogy már el is hangzott, és persze, mivel a polgárok érdekében dolgozunk, ez jó hír is, és nem baj, hogyha sok a munkánk. Örülök annak, hogy ennek a jegyében most egy fontos új fejezettel foglalkozunk a jogalkotás egyik mérföldkövével, mert a polgárok szabad áramlása szempontjából ez egy nagyon fontos téma. Az utóbbi évtizedekben is ezen dolgoztunk, de ez egy új fordulópont lehet. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság a szolgáltatási irányelvet most lebontja a területekre, és továbbfejleszti azt. Büszke vagyok egyébként ilyen kontextusban a saját ezen a területen elvégzett munkámra, és hadd mondjam el ezt, de köszönöm a bizottság konstruktív hozzáállását is, és bátorságát, hogy most kimondták azt is, hogy bizonyos dolgok nem működnek, például ezek a platformok. Ezeket el kell felejteni, tehát mer a bizottság önkritikát gyakorolni és új irányba elmozdulni, tanulni a tapasztalatból és új utakat keresni a tovább lépéshez olyan területeken, ahol eddig nem működött a rendszer. Ezt üdvözlöm. Engedjék meg, hogy két dologról részletesebben beszéljek, amelyek számomra nagyon fontosak. Persze a többi téma is fontos számomra, csak ezek most éppen különösen de a többi témáról Bernadett majd okosan tovább gondolkodik. A közjegyzőkről szólnék. Jó, hogy fölveszük őket ebbe a körbe. Azért jó dolog ez, mert meg kell fontolni, hogy hova tegyük őket, hogyan történjen az ő elismerésük, hiszen automatikussá nem lehet azt tenni, de akkor milyen legyen, hogyan lehet megvizsgálni azt, hogy egy adott jogrendben egy másik közjegyző kompetenciája alkalmazható lesz-e. És esetleg a téves döntések vagy hitelesítések elkerülhetők legyenek. Itt azonban felmerül egy kérdőjel is bennem. Miért a tagállamok, tagállamok döntsék el, hogy ezt most kurzushoz kötik, vagy teszthez kötik, miért ne lehessen maga a közjegyző az, aki választ a kettő közül? A kölcsönös elismerés rendszerében a kézműves szakmáknál az a rendszer, azt mondtuk, hogy maga a kézműves döntheti el, és nem a tagállam helyette, hogy melyik módust választja hogy hogyan igazolja az ő rátermettségét. Erről tehát szerintem érdemes lenne még beszélni. Köszönöm, hogy tisztázta számunkra a bizottság a, az ápolónők és az ő szakmájukhoz kötődő szakmák helyzetét, mert eddig sok rossz felhang volt ebben a vitában, és örülök, hogy világosan elhangzott, hogy nem kötelező az érettségi annak, aki betegápoló akar lenni. Ez világos, leszögeztetett, és jó, hogy ez elhangzott a nyilvános vitában, mert sokkal inkább a rátermettség számít, és nem a papír egy ilyen szakma esetében, illetve most, hogy 10 vagy 12 éven át szerzi meg a képesítését, az megint csak másodlagos. A, a minőségi munka számít a betegápolásban, és nem feltétlenül az évek száma. A, nálunk hazámban egy nagyon rossz felhangú vitát folytattunk az utóbbi években, teljesen fölöslegesen. Brüsszellel szembeszálltunk, és szerintem rossz alapokon, mert elfelejtettük, hogy mi a polgárok érdekét akarjuk szolgálni, és ennek sok praktikus módja lehet, és örülök, hogy ilyen irányba mozdult el ez a, a most a bizottság. Remélem, hogy ezt a jövőben se fogja senki sem félremagyarázni, tehát ezen a területen is előnyé kell tenni a kölcsönös elismerést, és nem szabad túlzott követelményeket állítani, mert ez nem a polgárok érdekét szolgálja. Várom az elkövetkezendő vitákat, amelyek szerintem nagyon izgalmasak lesznek. Köszönjük, Gebhardt asszony. Végül pedig Weisgerber asszonynak adok szót. Köszönöm, elnök úr! Én is boldog új évet szeretnék kívánni mindenkinek, és jó egészséget, talán ez a legfontosabb. A bizottságnak pedig köszönöm az előadást és a részletes bemutatását az irányelvtervezetnek. A belső piac elsősorban a munkavállalók mobilitásából él, és ezért üdvözlöm, hogy ezt az irányelvet hajlandóak átdolgozni, és új ö, hangsúlyokat helyezni el az új szövegben, amely segíti majd a belső piac kiteljesedését. Most egy konkrétumról szólnék, egy konkrét kérdésről, amelyet a többi német kolléga is felvetett. Szeretném konkrétan, szeretnék konkrétan rákérdezni valamire. Mert a a tisztázás szándéka ellenére sem világos számomra, hogy a nővérek esetében a 10-ről 12 évre emelése a képzés éveknek, mint követelménynek miért szükséges, miért jó. A bizottság érvelését én hallgattam, és itt a General Education vagy megfelelő szint elérését teszi kötelezővé, és megnéztem a jelenleg érvényes irányelvet, ott az szerepel már most is, hogy 12 év iskolai képzés, és valamilyen bizonyítvány, vagy annak megfelelő papír, amely igazolja, hogy az illető ért a betegápoláshoz, és még három éves ápolónői képzést is előír az irányelv. Az izottsági érvelés után, tehát akkor az a benyomásom, hogy hogy ők most megelégednének a 12 évvel és 3 év gyakorlattal, 10 évvel plusz 3 évvel. A bizottság most, ha ez 12 plusz 3-at javasol a 10 plusz 3 helyett, akkor számomra kétséges érdekelnének ennek a részletei, hogy milyen érvelés alapján növelnék így összességében 15 évre ezt a követelményt. Ugye Gebhard asszony is utalt arra, hogy Németországban talán fölöslegesen, de hosszú vitát folytattunk ugyanerről, ugye arról pontosabban, hogy szükséges-e, jó-e akademizálni az ápolói szakmát, tehát felsőfokú végzettséghez kötni. És Nagy-Britanniában ugye tudjuk, hogy 15 évvel ezelőtt már bevezették az egyetemi szintű ápolónőképzést, de összességében ez nem vezetett eredményhez, eredményre, Németországban pedig az a tapasztalatunk, hogy a felsőfokú végzettség nélküli ápolónők között is nagyon sok a kiváló, tehát nem tudjuk, hogy miért kéne ezeknek az elismertségét korlátozni. Köszönjük szépen! Teacher úr, kíván-e kíván -e ezekre reflektálni, vagy az előadót hallgassuk most meg? Van-e mondani valója? Röviden németül válaszolnék. Hiszen számtalanul szóltak hozzá ez a téma, az különösen a betegápolókkal és a szülésznőkkel kapcsolatban, ahol a 12 éves képzési időszak felmerült. Nos, a bizottság nem is annyira a németországi helyzettel kell, hogy szembenézzen, mint hogy másik 26 tagállambeli vel is, ahol is nagy rész 12 éves képzési időszakot követelnek meg, illetőleg a ENSZ egészségügyi szervezete is ilyen irányba tesz javaslatokat, tehát erre kell egy megfelelő közös megoldást találnunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Bernadettnek adom meg a szót, hogy előadóként akkor foglalja össze a vita tanulságait. Rövid leszek, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a mai vita is jól mutatja, hogy vannak közös céljaink, én most nem kívánok az egyes pontokra külön kitérni. Úgy gondolom, hogy egyelőre a munka kezdeténél vagyunk csak, de már most világossá vált, hogy mely főbb problémákat kell majd megoldanunk, és úgy gondolom, hogy a parlament részéről is eh, majd bátraknak kell lennünk, ambiciózusabbaknak, eh, hogyha ezt megengedik, hiszen így sikerül majd a polgároknak az érdekében eljárnunk, illetve a szakmák érdekében. E- Európa és az egységes piac sajnos nem mindig örvend jó hírnévnek a polgárok körében, de tennünk kell a jó hírnév érdekében még valamit. Well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen mindenkinek. Ezzel akkor még csak meg szakítjuk a vitát, úgymond, mert még nagyon sok munka áll előttünk, és folytatni fogjuk azt. A Dán elnökségre is kíváncsiak vagyunk, hogy majd ebben a témában mit mondanak, és milyen időtervük lesz. Ezekről informáljuk a kollégákat, amint megtudjuk őket. Köszönöm tehát minden résztvevőnek a részvételt a vitában, és köszönöm a türelmet is következő véleményünk szerzőjétől, akinek a véleményéről most szavaznunk kell. A közlekedési bizottság volt az illetékes ennek a véleménynek a megalkotásában, mi véleményt írtunk az ő jelentésükről. Röviden Párvanov asszonynak megadom a szót, hogy bevezesse a témát. Közben nézze meg mindenki, sőt én is megnézem, hogy megvan-e mindenkinek a szavazókártyája. Mindenki elhozta? Van valakinek gondja, hogy nincs itt a szavazókártyája? Vagy akkor kézzel szavazunk, végül is csak egy szavazni valónk van, nem olyan bonyolult. Jó. Jó. Pavanova asszony, akkor parancsoljon. Vezesse be a szavazás. Köszönöm szépen. Én is boldog új évet kívánok mindenkinek, és jó egészséget, sőt, jó légköri viszonyokat, kevés törölt járatot, hogy mindenki kellemesen utazhasson majd, ugye azért mondom ezt, mert a szövegem erről szól. A munkakörülmények és az együttműködés a vélemény megalkotása során kiválóak voltak, és a közlekedési bizottsági előadóval sikeresen, sikeresen együttműködtünk. Úgy gondolom, hogy ha majd a bizottságnak egy irányelvre kell majd javaslatot tennie, akkor ehhez már jól támaszkodhat a mi érvelésünkre, amelyet eh, itt a TRAN bizottság jelentése összefog. Köszönöm mindenkinek a kiváló együttműködést, és remélem, hogy maga a szavazás is sikeres lesz, még tájékoztatású: A TRAN bizottságban február 28-án lesz a szavazás, és a májusi plenárisra fog bekerülni majd ez az anyag. És van szóbeli módosító is, ugyebár? A 22-es módosítóhoz, amit azonban leírt angol nyelven, és esetleg ezt majd fel kell olvasni. Szólna róla? Igen, a 22-eshez van egy szóbeli, a törölt és késő járatokról, az egységes elbírálásról, az equitable treatment kifejezést vezetnénk be, tehát olyan intézkedésekre van szó, és egységes, igazságos elbánásra az utasokkal, amely garantálja a kártérítésnek valamilyen formáját. Jó, na, akkor ezt majd még ott a 22-esnél megnézzük. Úgy látom, hogy hogy szavazhatunk. 14-es módosító kitámogatja. Ki van ellene? Elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene elfogadtuk, négyes kompromisszum mellette. Nem halljuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Most rátérünk a tízes módosítóra a kettes bekezdés, Vernyasszony mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító De Jong mellette, ezt azt hiszem meg kell számolni. Mellette egyértelműen tessenek jelentkezni. 17-es módosító mellett. Ellene. Elfogadtuk egyértelmű. 18-as. azt asszonyé mellette, ellene. Ezt is elfogadtuk. 19-es. Greg úr és Perez asszony mellette, ellene. Elfogadtuk. 22-es, ehhez tartozik a szóbeli módosító, Pavanova asszony újra felolmassa? Nem kell, jó? Tehát szóbeli módosítóval együtt kifogadja el a 22-est, ellene tartózkodás elfogadtuk, 23-ast visszavonták, 24-es mellette, ellene elfogadtuk, 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Mit kell most megszavaztatnom? 9-es kompromisszum mellette, ellene, ezt is elfogadtuk. 10-es mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 36-os mellette ellene elfogadtuk. 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Mell 44-es mellette ellene elfogadtuk. 45-ös mellette ellene elfogadva. 47-es mellette ellene elfogadtuk. 48-as mellette ellene. Ezt is elfogadtuk. 49-es mellette ellene tart, elfogadtuk. 50-est már lefette egy kompromisszum, 49-es pontosabban, 11-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk a 11-est. 51-es módosító, De Jong úr és Tiata Filides úr mellette ellene elutasítottuk. 52-es Turun asszony mellette ellene ezt elfogadtuk. 56-os mellette mellette hmm, ezt megszámoljuk, ellene elfogadtuk ezt is egyértelműen. Akkor most a véleménytervezet egészéről módosításokkal együtt szavazunk. Hány embernek van szavazókártyája? Akkor ezt végezzük el szavazógéppel, meg nyitom a szavazást, és Gebhardt asszonyjal együtt én majd kézzel hozzá teszem a saját szavazatomat, kifogadja el az egész véleménytervezetet, pontosabban szavazzanak. Lezárom a szavazást. 29 igen szavazattal egyhangulag Gephardt asszony és én is igennel szavaztunk, az már 31. Még egy hangúban. Köszönjük szépen Pavelova asszonynak, ez nagyon szép eredmény, úgyhogy erős pozíciónk lesz a közlekedési bizottságban Simpson kolléganővel együtt fogják majd vinni ezt az ügyet. Most van még egy érdekes javaslat, ugyanis a mai nappal kilenc bizottsági javaslat is útnak indul, amelyeknek harmonizációs célja van számos fontos ágazatban, és több jogszabályt teljesen újra írnának. A bizottság ezekről fog hatástanulmányt végezni, illetve végzett már, és ezekről fog beszámolni. Zsákfemle úrat fogom, megfelelően úrat fogom kérni, hogy bizottsági igazgatóként tartsa meg majd előadását. Sok szeretettel üdvözlöm, és Gizepina Bitondo asszony is ugyanezen az anyagon dolgozik. Rojtov asszony a mi részünkről sajnos nem ért ide, de úgy döntöttünk ennek ellenére, hogy ezt meghallgatjuk, ezt az előadást, hiszen Schwab úr jól tudja őt képviselni, és ő itt van. És aztán a bizottság tagok közül nálunk Salvini úr is hiányzik a Shadow közül. Ki tudná átvenni tőle ezt a funkciót már csak a mai napon? Mindezek elmondása után akkor megkérem Jack McMillan urat, hogy tartsa meg előadását. Ugye Megvannak a diák a számítógépen is, fogjuk őket látni? Igen, akkor kérem a technikust, hogy töltse be őket. És akkor át is adom a szót. Parancsolj, Jacques. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Engedjék meg, hogy azzal kezdjem, hogy önnek és szakbizottságának nagyon boldog új évet kívánjak. Azt hiszem, elég sok dolguk lesz. Remélem, ezt majd konstruktíven tudják kezelni. Nagyon komoly kihívásunk van, vagy kihívásom van most, még pedig az, hogy ezt a csomagot elmagyarázzam önöknek ez a csomag a 2007-2008-as időszaktól kezdve a közös munkánk eredménye. A 768-as határozat fényében kezdtünk el munkálkodni, erősebb, hatásosabb formáját, változatát szeretünk volna létrehozni az árukra vonatkozó csomagnak. Talán emlékeznek rá, bár akkor még nem mindenki volt tagja az Európai Parlamentnek, hogy ennek a 2008-as árucsomagnak az volt a célkültűzése, hogy a polgárok magas szintű védelme valósuljon meg, illetve védjük a munkahelyeket, a áru biztonságot, illetve hogy biztosítsuk a, az áruk szabad mozgását. Egyik célkitűzésünk az volt, hogy egyszerűsítsünk, illetve hogy koherens és világos legyen a jogszabály. Tudtuk, hogy a gyártók, illetve a gazdasági szereplők számára nagyon nehéz a különböző jogszabályokat összeegyeztetni, és egy ilyen technikai jellegű társadalomban nagyon nehéz ezt a munkát megtenni. Éppen ezért minél több jogszabályt kell alkalmazni, annál nehezebb a dolguk, de hát ezt lehet egyszerűsíteni, hogyha a jogszabályok koherensek, ugyanazt mondják. 2008-as másik célkütőzés az volt, hogy a különböző akkreditációs testületekkel együtt hajtsuk ezt végre, és egy új piaci felülvizsgálati ö, résszel próbáltuk ezt kiegészíteni, amire korábban még nem kerülhetett sor. Az új ö, jogalkotási kerettel kapcsolatban kiemelném a 765-ös jogszabályt, amelynek a amely a piaci felülvizsgálata vonatkozik, illetve 768-as határozatra, határozatra is felhívnám a figyelmet, amely alapvetően technikai jellegű dolgokat tartalmaz, különböző definíciókat, a, külön, a gazdasági szereplők kötelezettségeit, értesítésről szóló kötelezettségeket, illetve különböző értékelési folyamatokról, piacfelügyeletről szól ez. Úgy véljük, hogy ezen ö, folyamatokat mindenképpen úgy kell meghatározni, hogy ezeket a gyakorlatban is hatékonyan lehessen alkalmazni. Nagyon nagy nehézséget jelent a, jog, a gyakorlatban az, hogyha a piaci szereplők nem tudják pontosan, hogy milyen gyakorlatot kell követni, követniük. Ebben a 768-as döntésben egyébként, mint említettem, számos olyan elem van, amely a piacfelügyeletről szól, a különböző garanciákról, milyen teendően esetekben, amikor nem biztonságos termékek jelennek meg a piacon. Gyakorlatilag 2008-ban az elfogadás után rögtön elkezdtünk dolgozni a csomag megvalósításán, együttműködtünk a tagállamokkal, magát, maga a rendelet természetesen nyil, közvetlenül alkalmazandó. Voltak olyan tagállamok, ahol meg kellett változtatni ennek értelmében a hatályban lévő jogszabályokat. A 768-as pedig egy úgynevezett sui generis határozat, nem a tagállamok és nem a gyártóknak lett ez címezve, valójában csupán az európai intézményeknek lett ez címezve. Az a célja, célja ennek a határozatnak, hogy a koherenciát biztosítsa a különböző jogszabályok között. Ennek a határozatnak a megvalósítása tehát gyakorlatilag abban áll, hogy a harmonizáció jogszabályi elemek között megvalósuljon. Egyébként voltak olyan tagállamok, amelyek úgy döntöttek, hogy közvetlenül alkalmazzák a 768-ast, nem várják meg az irányelvet. Például a különböző értékelési folyamatok esetében tették ezt a tagállamok. A 768-as határozat egyébként csak akkor működőképes, hogyha az ágazati, ágazati törvényhozásban is megjelenik ez. Tehát a harmonizáción a, a, a ágazati részen is keresztül kell ennek mennie. Azt hiszem, hogy ennek a harmonizációnak az előnyei világosak, ez koherensé teszi a jogszabályi keretet, a plusz terheket csökkenti, illetve mindenképpen egyszerűsítést jelent, illetve a jogszabályok világosabbá tételét, ami pedig összességében azt a hatást eredményezi, hogy meg lehet valósítani ezeket. A kérdés csak az, hogy ezt a harmonizációt hogyan lehet megvalósítani. Az eredeti elképzelés a döntés meghozatalakor, tehát mi ugye javasoltuk csak ezt az elgondolást, önök fogadták ezt el, tehát az volt az eredeti elképzelés, hogy minden egyes felülvizsgálat esetében rendszeresen eldöntjük azt, hogy ezeket az irányelveket hogyan lehetne harmonizálni. Tehát ez volt az eredeti terv. Utána a bizottság kicsit azohista módon úgy azt az, azt az elképzelést kezdte el fontolgatni, hogy egy csomagot hoz létre, tehát nem eseti módon bíráljuk ezt el, illetve uh, harmonizáljuk ezt, oljuk meg a harmonizációt, hiszen hogyha esetenként, tehát termékcsoportonként kívánnánk ezt megoldani, akkor az több mint 600 külön harmonizációs műveletet jelenteni. Azóta bölcsebbek lettünk, és fölmerült az az elgondolás, hogy csomag formájában oldjuk meg ezt a kérdést. Abból indultunk ki, hogy ennek az áru csomagnak a lendületét használjuk ki, hiszen a különböző nemzeti hatóságok, illetve gazdasági szereplők nagyon nagy érdeklődést mutattak, és úgy véltük, hogy ha, hogyha gyorsan lépünk fel, és a lehető legtöbb irányelvet célozzuk meg, akkor az hasznos lehet Ennek a csomag megközelítésnek másik nagy előnye az volt, hogy a 765-ös eh, rendelet eh, hatály, eh, hatékonyságát tovább lehet növelni a piaci felügyelettel kapcsolatban. Azonban az áruk biztonságára vonatkozó kitételek az irányelben vannak, tehát mind a két dolgot figyelembe kell venni tehát a piacfelügyeleti kérdéseket, illetve az áróbiztonság kérdéseit egyszerre próbáltuk megoldani. További előny ennek a csomag megközelítésnek az egyenlő viszonyok megteremtése. Elkezdtünk tehát vizsgálódni, megnéztük a hatályos jogszabályokat. Először is Megnéztük azon jogszabályokat, amelyeknek, amelyek esetében közeleg a felülvizsgálat ideje. Például a telekommunik- telekommunikációs irányában volt ilyen. De megnéztünk az, megnéztük azon ö, irányelveket is, amelyeknél ez az idő még messze volt, a horizontális csomag elkészítése nehezen elképzelhető volt olyan esetekben, ahol ágazati felülvizsgálatra lett volna szükség, hiszen itt a különböző ágazatokban egyenként kellett volna megvizsgálni például a biztonsági kérdéseket, ezek pedig rendkívül specifikus kérdések, tehát ágazat specifikus kérdések. Úgy vettük tehát, hogy a horizontális kérdéseket inkább az irányelben kell megvitatni, vagy vizsgálni. Olyan irányelveket vizsgáltunk meg, tehát amelyeket nem kéne még felülvizsgálatni, de amelyet ö, piacfelügyeleti, vagy egyszerűsítési, vagy biztonsági szempontból érdemes lenne egy nagy harmonizációs csomag részévé tenni. A bizottságon belül tíz ilyen területet találtunk. Volt egy olyan irányelv, ahol tényleg ki lehetett zárni a felülvizsgálat kérdését, más esetekben ez kérdéses volt. A lényeg az, hogy ez, ez a, hogy, hogy ezen irányelvek esetében ezek az irányelvek kicsit elvesztek, tehát végül tíz irányelv maradt meg aztán végül kilencről született meg a hivatalos nyilatkozat, hiszen a nyomással működő eszközök esetében ez nem valósult meg. Az alapján választottuk az irányelveket, hogy melyek esetében nem közelgett a felülvizsgálat. Egyenként megnéztük az irányelveket, megnéztük ezekben a horizontális témákat, Mit lehet ezek közül harmonizálni? Például definíciók, nyilván, hogyha az importőr vagy a gyártó definíciója nem akkor ezt ki kell javítani, aztán a piac a forgalomba hozatal kérdésével és a definíciót meg kellett próbálni egységesíteni, aztán a konformitási vizsgálat kérdését is meg kell, tehát a megfelelőség kérdését is meg kellett vizsgálni. Aztán, hogy milyen hatóságokat kell értesíteni, stb. stb. Hát ezeket mind megvizsgáltuk. Aztán a nem biztonságos termékekre vonatkozó problémák részben arra vezethetők vissza, hogy a ö, nemzeti hatóságok ö, nem minden esetben reagáltak úgy a felvetésekre, hogy kellett volna. Aztán nagyon fontos a nyomon követhetőség a termékek esetében. Ezt is megfelelően kellett definiálni. És alapvető fontosságnak tartottuk a gazdasági szereplő kötelezettségét. Ezeknek is egyformának kell lenni az irányelvekben, így teljesen világosá válik az a jogszabályban, hogy kinek mi a feladata a gyártóknak, illetve az importőröknek és a disztribútoroknak a szerepe világosá válik. Ezek voltak a horizontális elemek, amelyeknek hát nincs kihatása az ágazati kérdésekre. Az önök előtt álló csomagban, tehát a 768-as határozat szöveg, szövegét, fogalmazás módját próbáltuk meg alkalmazni. Sokszor azonban még az ágazati irányelvek szóhasználatát láthatjuk. Annak érdekében, hogy valóban ugyanazt értsük ugyanazon a kifejezésen van egy-két eltérés, szó szerinti eltérés, hiszen alapvetően a kontextus, tehát a különböző irányelvek kontextusa mégiscsak más. Újdonságokat nem vezettük be az irányelvekbe, a szövegekbe, a megfelelési értékelés folyamatnál például a 2008-as változat modernizált, vagy felfrissített változatát tettük be a szövegbe, tehát nem, volt, nem találtunk egy új változatot, egész egyszerűen csak fel, frissítettük a 2008-as szöveget. A szóban forgó irányelvek, és elnézést kérek, hogy itt nagyon sok a rövidítés, az elektromagnetikus kompatibilitás, aztán a robbanóanyagokról szóló, ez a három, tehát az LVV, az EMC és az ATEX eléggé koherens, aztán a mérőműszerek, és a nem automatikus működési mérlég, mérlegekről szól a következő, aztán pirotechnikai és ö, polgári felhasználású robbanóanyagokról szóló irányelvek, illetve következik a felvonók és felvonókhoz készült biztonsági alkatrészekről szóló irányel. Ez egy nagyon széles ipari ágazatot fednek le. A 2008-as csomag által okozott lendületet próbáltuk fölhasználni. Egyébként van egy olyan dolog, ami nincs benne a csomagban, amit nem fed le a csomag, ez az úgynevezett ö, nyomással működő műszerekre vonatkozik. Hogyan is készítettük elő a csomagot? Hát először is a horizontális elemekre koncentráltunk. A hatáselemzés arról szól, hogy kik a kik azok a tagállami hatóságokat, akiket értesíteni, kik az, értesíteni kell, kik az illetékesek, stb. stb. Akik ismerik a régi irányelvet, kicsit nehezen fogják tudni olvasni ezt, mert mióta a Lisszaboni szerződés hatályba lépett, ez alapján kell átdolgozni az irányelveket. Tehát a régi irányelv, irányelvekből ki kell venni minden olyan ö, utalást, ahol közösségi irányelvekre történik ö, hivatkozás, ezért van szükség az eldolgozásra. ez, ebben a csomagban már az új, modern szöveghasználatot, vagy szóhasználatot láthatják. Ami a fordítást illeti, a fordítói szolgálat pontosan tudja azt, hogy nagyon sok irányelv akkor született, mielőtt még a 12 legújabb tagállam csatlakozott volna. és sokszor az akkori fordítók még nem rendelkeztek a különböző közösségi nyelvi technikákkal. Tehát nagyon sok fordítást frissíteni kellett, hogy azok megfeleljenek a mindennapi nyelvhasználatnak. Ez nem azt jelenti, hogy elrejtettük volna a módosításokat. Ez azt jelenti csupán, hogy a fordításban az új, modern, uniós nyelvhasználatot helyeztük előtérbe. Még egy dolog, az utolsó, ami az irányelv tartalmához kapcsolódik. A normalizációval kapcsolatos részeket az, nem az irányelvben találhatjuk, hanem a rendeletben. Ugye nyilván ezekre az elemekre szükség van, egyfajta kapcsolatot jelentenek, de a normalizációval, tehát a szabványosítással kapcsolatos rendeletben olvashatjuk ezeket. Az irányelvek sokszor egy-egy bizottsághoz, szakbizottsághoz kapcsolódnak, tehát nyilván itt vissza kellett térni erre a vonalra. A robbanóanyagokról és liftekről szóló irányelvekre igaz ez például. Aztán a pirotechnikai, a polgári robbanószerekről, illetve a mérőműszerekről szóló irányelveket megtartották ezek a bizottságok, tehát oly, oly módon változtatunk meg ezeket, ahogy azt a Lisszaboni szerződés előírja. Aztán az egyszerű nyomástartó edények és néhány más téma esetében nem voltak meg a bizottságok, tehát a kilencből nagyon sok nem köthető egyértelműen bizottságokhoz. a polgári robbanószereknél, a pirotechnikai eszközöknél, illetve a lifteknél és a mérőműszereknél nagyon konkrét delegált aktusokra volt szükség. A tanácsban a lengyel elnökség alatt kezdtük meg a tárgyalásokat, és jövő héten folytatjuk ezt a munkát a lengyel elnökség alatt. A tanács és a csomag megközelítés mellett állt ki, tehát egyetlen munkacsoport foglalkozik ezzel a tanácsban, a technikai harmonizációs csoport, nincsenek ágazati csoportok, tehát témánként folyik a vita, a munka nem irányelveinként, hiszen hogyha irányelvenként folyna a vita a tanácsban, akkor gyakorlatilag mégis ágazati lebontás lesz belőle. Tehát tematikus lesz a vita. Tehát egyik nap például beszélnek arról, kik az illetékes hatóságok, másik nap arról beszélnek, hogy vagy azt vitatják meg, hogy még a különböző gazdasági szereplők is, stb. stb. Megpróbálok tehát mindent megtenni azért, hogy az ágazati jelleget kivegyük ebből. Egy kivétel van. Van egy ágazati módosítás a csomagban. Ezt nem szeretném elkendőzni. Nincs ezzel semmi gond. a pirotechnikai műszerekről szóló, anyagokról szóló irányelvről van szó. Ott kell valamit megváltoztatni, mert hogyha ezt nem vettük volna ki, akkor 2013-tól autógyártók vagy gépjárműgyártók nem tudtak volna forgalomba hozni légzsákokat, illetve különböző biztonsági övhez szükséges kiegészítőket, hiszen olyan megfogalmazás szerepel a, az, a, a irányelvben, hogy semmilyen katonai jellegű eszközt nem lehet haszt, fölhasználni ilyen esetekben, de hát ugye ezt meg kellett változtatni, hiszen a légzsákoknál, illetve az automatikus biztonsági övek esetében is van egyfajta detonációs rendszer, amit mindenképpen használni kell a gépjárművekben. Hát ez az egyetlen ilyen változás van, ezt nem próbálom rejtegetni. Ezeket az ágazati jellegű módosításokat próbáltuk általánosságban elkerülni, hiszen hogyha ezeknek enged, utat engedünk, akkor az már nem harmonizáció, vagy nem horizontális. Reméljük, nem lesznek erre irányuló kérések, és így a vita, a tárgyalások során megnyilvánul majd a horizontális jelleg. emlékszem, hogy annak idején 2008-ban a, meg, a különböző ö, részletkérdések, amelyek ö, a szakértők, konzul, szakértőkkel való konzultációt szükségeltetik, most ezeket majd részletesen fogjuk, meg fogjuk vizsgálni. Nos, A nemzeti szakértőket és hatóságokat arra kértük fel, hogy az angol változat alapján dolgozzanak. Ez nem azt jelenti, hogy a fordításokkal, vagy a többi nyelvi változatával valami baj lenne, nem, hát nyilván azok is hivatalos változatok, hanem arról van szó, hogy a nyelvi változatok között vagy a különbség nyelvi okokból adódóan. Tehát tartalmi eltérés nincsen, de mégis gyakorlati okoknál fogva úgy döntöttünk, hogy az angol változat alapján fogjuk a munkát folytatni. Ezek az általános jellegű megjegyzéseim. Azt hiszem, ezzel átadom a szót. Um, uh, I think a very clear statement. I think if just, just csak a hatástanulmány elemeinyei, eredményei tekintetében is azt hiszem nagyon kimerítő volt az előadás. Most próbáljunk rátérni a lényegre. Van egy rövidebb változatunk is, mondja a felszólaló. Ennek örülök. És gondolom izgalmas annak a tartalma is. Kolléganőm mivel kevés az idő, én tényleg csak a lényegre koncentrálnék. Először is az információ forrásáról szólnék a felmérés során, utána a felmerült problémákról, amelyekkel foglalkozni akarunk. Zsák ezekről már beszélt, de ezekre én részletesebben kitérnék. Utána a hatások és opciók kérdése következik, hogy milyen irányok merülnek föl, hogy mebe, melyik irányba menjünk tovább. Aztán a belső piac és versenyképesség javításának költségeiről szólnék, és hát akkor kezdjük el. Az adatforrásaink a következők voltak. Először is leszeretném szögezni, hogy a jelenlegi hatástanulmány épített az előző hatástanulmányra, amelyet a bizottság még az új eh, jogalkotási keret előtt végeztetett el, valamint számos ágazati információt is begyűjtöttünk, és konzultációkat folytattunk. Nyilvános meghallgatásokat 2010. Eh, júniusa és októberek között, illetve kérdőívek ket is kiküldtünk, amelyekkel megpróbáltunk konkrét gazdasági szereplőket, hatóságokat, felhasználókat megcélozni, és konzultációt folytattunk különös tekintettel, különös prioritással a kis és középméretű vállalkozások képviselőivel, ezek európai hálózatával. És több mint 900 ö, információ forrás hatásunk volt csak ezen a területen. Aztán ezen kívül feedbacket kértünk eh, horizontális ágazati szakmai csoportoktól, munkacsoportoktól, amelyek eh, a piacfelügyelő hatóságok hálózatainak a munkacsoportjai voltak, illetve hitelesítő, minősítő szervezetek eh, szövetségei. Nos, mik azok a problémák, amelyek felmerültek és megoldandók? Három csoportba soroljuk a problémákat. Ezek, ez a három csoport a következő. És ez valamennyi ágazatra érvényes, ez a hármasság. Egyes termékek ugyanis nem felejnek meg a piaci szabályoknak, és szinte minden gazdasági szereplő, aki részt vett a közmeghallgatáson, elmondta, hogy a non-compliance továbbra is érzékeny probléma. Egyes speciális ágazatokban ez kevésbé merül föl, mint ahogy hallottuk itt az robbanó anyagoknál, hiszen ott nagyon szigorúak a szabályok, szabályok, de más területeken nagyon is gyakori. És e, a nem megfelelésnek gazdasági és egészségügyi negatív hatásai is lehetnek. Ez persze a gazdasági szereplők felelősségének a kérdését is felveti. Egy versenyben konkrét megfogható előny, rövidtávú előny származhat a nem túl szigorú szabálybetartásból. A piac felügyelő hatóságok nem tudják eléggé hatékonyan kiszűrni ezeket a termékeket és szolgáltatásokat, ennek sok oka van. Hangsúlyoznám ezek közül a következő kettőt. Nagyon nehéz a piac felügyeleteknek intézkedéseket foganatosítani, még akkor is, hogyha találnak egy ilyen terméket, mert nagyon nehéz a termékek eh, eredetét sok esetben feltárni, A másik gond, és ez is piacfelügyeleti kérdés, hogy a már létező, de új jogalkotás megengedi a, a gyártóknak, más gazdasági szereplőknek azonban kevésbé az érdekvédelmet, és különösen akkor, ha egy harmadik országban forgalmaznak egy terméket, akkor a piacfelületnek azonosítania kell az exportőrt, hogy ki az, aki az elérszára behozta, vagy hát ilyen szempontból, ami szempontból importőrt, ezt a terméket. Aztán sokszor kompetencia problémák is felmerülnek a minőség ellenőrzés során. Például a minősítő intézmények maguk ugye nem tudnak minden munkát elvégezni, ezért ki outsourcolnak feladatokat, és ezeknek a minőség ellenőröknek a képesítése nem mindig megfelelő. Mindenképpen régóta fennálló és makacs probléma ez. A nemzeti hatóságok most megpróbálják a minősítő szervezetek munkáját is ellenőrizni és minősíteni, ez a különböző tagállamokban különbözőképpen történik, és ráadásul az interpretációja a szabályoknak is különböző. Nem ugyanazok a kompetenciái sem a minősítő hatóságoknak, tehát nehezen összehasonlíthatók ezek az eredmények, és nem is törekszik minden tagállam egyformán erre. Aztán a különböző mm, irányelvek szövege között sok inkonzisztencia mutatkozik, hogy mi ennek az oka. Nos, ennek történelmi oka van, mert ezeket az irányelveket nem ugyanakkor írták, és rá rétegződtek egymásra, és ebből természetes módon problémák adódtak, különösen az alkalmazásuk során. Gyakran egy-egy termék két vagy három irányelv hatáskörébe is tartozik, és nem ugyanaz a szabály vonatkozik rá az egyikben, mint a másikban. Eddig a problémákról beszéltem, illetve most arról fogok beszélni, hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat megoldani. Az új jogalkotási keret konkrét intézkedésekkel próbálja a non-compliance problémáját megoldani, tehát kötelező szabályok vonatkoznának az importőrökre és a terjesztőkre, forgalmazókra, nagyon fontos az ő szerepük az ellátási láncban, és a jövőben a piacfelügyelő hatóságok őket is konkrétan ellenőrizhetik. A 6.8-as pont kimondja, hogy kötelessége lesz az importőröknek ezen túl a piac felügyeleteknek alávetni magukat, megfelelniük. Igyekszünk majd az úgynevezett safeguard záradékot is majd foganatosítani. Megerősítjük azt, és egységessé a tagállamokban, hogy a tagállamok ugyanúgy értelmezzék a nem megfelelés kérdését. Ami a konkrét felügyelhatóságok problémáját, tehát intézményi problémát illeti, új eljárásokat és kritériumokat fogunk bevezetni, és a minősítő szervezetek outsourcolása során bizonyos szabályoknak meg kell majd felelni az alvállalkozóknak is. Új ö, tájékoztatási, jelentési eljárást ö, vezetünk be a nem akreditált szervezetekre vonatkozóan, végül pedig a, az irányelvek közötti átfedések, illetve ellentmondások feloldása érdekében konkrét gyakorlati együttműködésben megpróbálja ezeket megoldani. Úgy gondoljuk, hogy ezzel feltártuk az összes problémakört, és elindultunk a harmonizáció irányába. Ahhoz, hogy azonban ez működjön, és a jelentésünk megvizsgálta a különböző intézkedési opciók esetleges hatását is. Nos, a harmonizáció hatásai a belső piac szempontjából ö, ö, előnyöket, hátrányokat is hoznának, versenyképességet javítanának, költségeket okoznának. A fő üzenet az, hogy ennek az intézkedés iránynak főleg pozitív hatása lenne a gazdasági szereplőkre, megerősíteni a belső piacot és a nemzeti hatóságok egységesebb eljárásához járulna hozzá. Több lenne, egységesebb lenne, ha más nem az alkalmazás, és így igazságosabb lenne a verseny a tagállami szereplők, gazdasági szereplők között. És persze a minősítő hatóságok munkájában is. Az egyes alignment opció, harmonizációs opció a jó szándékú gazdasági szereplőknek előnyöket hozna, mert több eszköz lenne a kezükben a meg nem felelő termékeket gyártókkal szemben megvédeni magukat, és persze a közegészség védelme szempontjából is. A meglévő irányelvek alkalmazása, ideértve a környezet megvédését is, könnyebb és hatékonyabb lehetne. Ami a költségeket illeti, a hatástanulmány fő tanulsága az, hogy a harmonizáció általában nem okoz közvetlen többletköltséget a gazdasági szereplőknek, hiszen csak a meglévő gyakorlatokat kodifikálja. Ez persze nem azt jelenti, hogy teljesen kizárható némi többletköltség minden területen, de összegészében a fő gazdaság, a gazdasági szereplők többsége számára nem, vagy csak minimális költséget okozna a dolog. Ami persze az állami szférát illeti, rájuk ez feladatot ró nyilván, hiszen ez egy jogalkotási, jogalkalmazási feladat, ugyanakkor több felelősséget is ró rájuk, de ennek sincs komoly költségvonzata. Csak a legelején merülhetnek föl költségek, például az információ, a jelentési rendszer kialakítása során az értesített hatóságokat ugyanis újra értesíteni kell, ha a rendszer megváltozik, de ezek a költségek sem jelentősek. Átlagban úgy becsüljük, hogy a pre-notifikáció irányelvenként és hatóságonként is minimális marad. Néhány kivétel van ez alól, vannak olyan alágazatok, ahol komolyabb költségek merülhetnek föl. Ezekre vonatkozóan a bizottság két éves derogációs időszakot javasol az irányelv átültetéséhez, és ez több csökkenti a terheket, a jogalkotó terheit. Ennyi volt, amit el kívántam mondani, és örömmel várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen! örülök annak, hogy ismételten elmondták azt, hogy a piaci felülvizsgálatnak, piac felügyeletnek, illetve a, a különböző illetékes szerveknek milyen fontos a szerepe. A javaslatot a jövőben természetesen megvizsgáljuk, és próbáljuk, e, próbálunk javulást elérni ezen a területen is, hogyha különböző, a piac különböző szegmensei megvalósul, vagy megjavul a piac felügyelet, akkor az talán általános pozitív hatást is jelent majd. Rojtov asszony, árnyékjelentéstevők, tudom, hogy vannak olyanok is, akik nem árnyékjelentéstevők, de érdeklődnek, Rajcman úr, még valaki, én magam is szólok néhány szót az egyszer nevében, András. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen elsősorban számomra és a frakcióm számára rendkívül nagy öröm, hogy újra itt üdvözölhetjük az előadót a bizottságban, és hogyha megnézzük a CE jelöléssel kapcsolatos aktuális vitát, ami a hibás mell implantátumokkal kapcsolatban merült fel, akkor látjuk, hogy itt milyen hibákat követek el a múltban. Szuzanna Rojtova kolléganő sajnos ma nem lehet itt, mert hogy gyakorlatilag más irányú elfoglaltsága van, és nem tudott az őt érintő napirendi pontokon jelen lenni. Megkért ugyanakkor, hogy bizonyos dolgokat adjak át önöknek. This package of Rojtov asszony úgy véli, hogy ez a kilenc elemes csomag nagyon fontos eleme az EU belső piac meg a technikai normáknak meg kell eh, létre kéne jönnie, és ha ez megszületik, akkor a harmonizáció jobban megvalósul, illetve a termelők és a fogyasztók bizalmának növeléséhez is hozzájárul majd. Rojtova az, hogy nagyon örül annak, hogy több száz KKV-vel konzultált a bizottság, megkérdezte véleményüket ezen csomaggal kapcsolatban, és ezt visszacsatolták javaslatban. Rojtov asszony támogatja a bizottság, mód, bizottság módszerét, ezt a csomag megközelítést. Rojtov asszony néhány dolgot szeretne kihagyni a javaslatból, de úgy véli Rojtov asszony, hogy a bizottsággal való együttműködés rendkívül fontos, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság javaslat, amelyet egyébként elfogadott a tanács is, tehát, hogy kilenc különböző irányelvet csomaként kezeljünk, hogy ez a parlamentben is nagyon gyümölcsöző vita tárgyát képezi majd. Köszönöm, elnök! Sajnos sajtom az, hogy nem lehet ide, de muszáj volt elkezdeni ezt a folyamatot. Következő hozzászóló, Sáldemóz asszony, köszönöm. Nem tudom, hogy még mindig tudok-e angolul, így a karácsonyi szünet után. Megköszönöm Macmillan úrnak, és bizottság másik képviselőnek ezt a remek be, ö, beszámolót. Nem csak azért örülök ennek, mert különösen érdekel a piaci felügyelet, hanem azért is, hogy annak idején a 768-as döntésnek, én voltam a jelentéstevő. Örülök annak tehát, hogy elérkeztünk ide, és örülök annak, hogy a piac felügyelet, illetve a, a termékbiztonság is javulni fog. Meg kell azonban azt vizsgálnunk, hogy a 2008-as árucsomaghoz képest kell-e pontosítani például a kötelezettségeket? Örülök annak, hogy csomagban vizsgáljuk ezt a kérdést, de arra is el kell gondolkodni, hogy mindez elég -e ahhoz, hogy biztonságos legyen a belső piac. Kreuzmann. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány megjegyzéssel élnék tekintettel arra, hogy harmadik országokba helyezedik át a termelődési jó részt, és nem biztosított elő kellőképpen az importált termékek esetében a megfelelőség. Tehát itt a piacfelügyeleti szerveknek közvetlenül az importőrökhöz és a kereskedőkhöz kell fordulnia, hogy megoldják ezt a problémát. És így kell megakadályozni, hogy a nem megfelelő termékek eh, esetében a biztonság sérüljön. Általános megjegyzésem lenne, hogy figyelni kell arra, hogy a gazdasági szereplőkkel kapcsolatos új kötelezettségek azok megfelelő mértékűek legyenek, és ne terheljük túl a jogkövető vállalatokat. A 768 per 2008-as irányelv esetében a lépések a meglévő problémák megoldására nem lesznek megfelelőek, nem lesznek elégségesek. A piacfelügyeleti szerveknek minden területen a tagállamokban és a belső piac külső határain is egyenlő színvonalú ellenőrzést kell biztosítaniuk. Különböző tanulmányok mutatták, hogy nagyon sok nem megfelelő termék esetében hamisítványról volt szó. Itt nyilván a megoldás a szellemi tulajdonjogoknak a megfelelő érvényesítése lenne, amiről majd vitatkozni fogunk ezt követően. Köszönöm. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Ashley Fox árnyékjelentéstevő nevében, az ECR nevében néhány dolgot hadd mondjak el. Ő is nagyon örül ennek a javaslatnak. Aztán a második bemutatóból is kitűnt annak a fontossága, hogy a harmonizáció, harmonizált folyamat mennyire növeli az eredményességet. Reméljük, hogy ezáltal a tagállamok is, ezáltal, ez a tagállamokat is ösztönzi arra, hogy hatékonyabbak legyenek, és nyilván, hogyha ezt kisebb költségvetésből tehetik meg, az annál jobb. Aztán van itt még egy dolog, ami kapcsolódik ahhoz, amit Kreuzmann úr mondott. Az ellátási lánc tagjainak definíciója nagyon fontos. Az ellátási lánc egyes tagjainak kötelezettségei meddig tartanak, például az importőr esetében, hiszen rájuk is vonatkoznak ezek a ö, jogszabályok. Egyébként ezt a kérdést ö, számos alkalommal felvetettük már, mindennek nagyon komoly hatása van végeredményben a fogyasztókra, a fogyasztó védelemre. Még egy dolgot szeretnék elmondani innen elnöki pozíciómból. Úgy vélem, hogy a tanács munkacsoportjának munkamódszere nyilván ebben Macmillan úr instruálta őket, a horizontális megközelítés, tehát hogy nem ágazati jelleggel vizsgálják a kérdést, hanem például ö, a piaci felügyelet kérdését és más kérdéseket horizontálisan vitatnak meg. Nos, hát ez, ez nagyon jó, nagyon fontos, itt nagyon komoly ö, tapasztalt emberekre van szükség és remélem, hogy az új jogszabályok hatékonyak lesznek majd a tagállamban, tagállamokban. Ezt kell nekünk újra és újra ellenőriznünk, javítanunk. Anélkül, hogy további terheket rónánk az érintettekre. És remélem rajta az, hogy majd jó munkát végez a továbbiakban. Egyéb hozzászólók vannak-e? Macmillan úr, Szeretné lezárni valahogyan ezt a témát? Vagy betondó az? Kívánnak még hozzászólni ehhez? Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány észrevételre reagálnék. Nyilván a 2008-as áru csomag tapasztalatait szeretnénk felhasználni, illetve lehetőleg kitartóbban szeretnénk a 2008-as csomagból kiindulni. Ugye mostanában a mellimplantátumokról esik szó sokszor, és tudom, hogy az orvosi műszerekkel, illetve az orvoslásban felhasznált anyagokról sokat beszélünk mostanában, és a bizottság, illetve a parlament is nagyon komolyan veszi ezt a témát. Ha egy gyártó szeretne csalni, akkor nagyon nehéz ebben megakadályozni. Hogyha megengedik maguknak azt, hogy nem megfelelő bizonyítvány, bizonyítványokkal látnak el egy terméket, és ezen az úton indulnak el, akkor mi ezt itt most nem tudjuk megoldani. Tehát ne legyenek túlságosan merész elképzelésénk azzal kapcsolatban, hogy milyen haszna lesz ennek az irányelvnek. Nos, a mai helyzet egészen más, mint a 2008-as helyzet, amikor ezt elfogadták, hiszen jelenleg hatályos ez a rendelet, és a tagállamokat koordináljuk, az, a, koordináljuk azzal kapcsolatban, hogy az értékelés, stb. különböző folyamatokat hogyan végezzék el a nemzeti eh, piac eh, felügyeleti szervek, különböző más eh, tagállami szervek. Már érezteti hatását ez a rendelet, ne felejtsük el tehát, hogy ez a 768-as rendelet hatály, hatályos, nem arról van szó, hogy új dolgokat kívánunk megjeleníteni. Olyan dolgok ezek, amelyek már benne vannak a rendeletben. Mindenképpen jobb megvalósításra van szükség. Ezt próbáljuk elérni, és nyilván örülünk annak, hogyha jó lesz az együttműködés a parlament. Köszönöm szépen. Az a benyomásom, hogy ez sokunkat foglalkoztat. Én magam is pénteken meglátogatok egy egy szerszámgyártót fogok meglátogatni, és ugye ha bemérnek egy szerszámot, és engedélyt kap, és ugyanakkor a gyártó más hasonló szerszámokat gyárt, amelyek azonban nincsenek engedélyezve, akkor ez egy tipikus csalás. Az orvosi és élelmiszer ágazatban ezek nagyon érzékeny problémák és fogyasztóvédelmi kérdéseket vesznek föl. És ez számukra is fontos, hogy, hogy ha itt ugyan szakmai kérdésekkel is foglalkozunk, ez elsősorban védelmi kérdés, de nekünk is komoly kötelességünk, hogy ezzel foglalkozunk. Köszönöm. Most pedig az utolsó napirendi pont következik. Kreuzmann úr jelentéséről folytatjuk a vitát a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítése témájában. Elkészült a jelentéstervezet, köszönjük, hogy ez karácsonyra mm, elkészült, és így a szünet alatt ezt le is fordíthatták a fordítóink, úgyhogy most már minden megvan ahhoz, hogy a módosítókat a kollégák majd megfogalmazzák, de ezt megelőzően folytassunk a témáról eszmecseré. Köszönöm szépen, elnök úr. A szellemi tulajdonjogoknak a védelme egzisztenciális jelentőségű az európai gazdaság számára. Ez például az OECD-nek az egyik tanulmánya is megerősítette, amely azt mondja, hogy a hamisított és engedély nélkül gyártott termékek minden évben az európai vállalatok számára 250 milliárd eurós kárt okoznak. Egyre gyakrabban fordulnak elő jogsértések, illetve a jogsértő termékekkel való kereskedés, és ez a gazdaságunk növekedését és a munkavilágát fenyegeti veszélyként. Éppen ezért fontos, hogy az Európai Unióban hatékony módszerekkel rendelkezünk a szellemi tulajdonjogok érvényesítésére. A vámhatóságoknak ebben rendkívüli központi szerepe van, hiszen ők a, az áru áramlást meg tudják állítani, mielőtt az beérkezne a belső piacra, és fel tudják osztani ezeket. A felosztásuk előtt még meg tudják állítani a hamisított termékek terjedését a nemzeti hatóságoknak a saját jogalkotásukban már alkalmuk volt ezzel foglalkozni. 2003-ban néhány változásra került sor, a rendeletnek a felülvizsgálatára került sor, így aztán a jogbiztonság növekedett, és lehetővé vált a, a fenntartható érvényesítés a szellemi tulajdonjogoknak. A bizottságnak a javaslatát éppen ezért üdvözöljük, azonban az én szemszögömből még rendkívül potenciál van, hogy olyan tudjuk erősíteni a szellemi tulajdonjogoknak a védelmét. Itt különösen a vámhatóságok juthatnak szerephez, amelyek az egyik oldalon ugye alkalmazzák ezt a rendeletet, másodszorban ott vannak ugye a jogtulajdonosok, akik a fő érintettjei a jogsértéseknek. Éppen ezért olyan ajánlásokat teszek, hogy a két fél számára hogyan lehetne a rendeletet javítani. Ezek közül két dolgot szeretnék kiemelni. Megkíséreltem egy megfelelő bürokratikus teherleépítést elérni e, a vámhatóságok területén. Szerettem volna a vámhatóságoknak az ütőerejét növelni a javaslatommal. Egy másik megfontolásom az volt, hogy hogyan tudjuk a jogok birtokosáinak a védelmét növelni annak érdekében, hogy a szellemi tulajdon jogokat még erőteljesebben védjük. Mielőtt az egyes pontokra kitérnék, szeretnék még egy fontos alapelvet megemlíteni. A rende lettnek, csak az eljárásokat kell rögzítenie, amelyek lehetővé teszik eh, a vámhatóságok számára, hogy a hamisított áruknak a szabad forgalmát, tehát a szellemi tulajdonjogot vélhetően megsértő áruknak a szabad forgalmát megakadályozzák az anyagi jogi eh, szabályokat az anyagi jogi jogszabályokban kell majd rögzíteni. A termékhamisítók számára tehát szigorú szabályokat kell megalkotni, itt az a probléma, hogy az egyik oldalon természetesen különböző rendeleteink vannak, amelyek a szellemi tulajdon jogokat védeni hivatottak, másodszorban ugyanakkor vannak eh, vám szabályaink is, meg kell próbálni tehát eh, a különböző vámszabályokat is beleépíteni ezekbe a rendeletekbe, és ez már a lehetőségeinknek a határát feszítette, úgyhogy meg kell vitatnunk azt, hogy talán sikerül-e bizonyos irányelve megfogalmazza szabályokat átsempészni a rendeletbe. Hogyha ezt az alapelvet konzekvensen követjük, és megnézzük a 14-es cikket, akkor meg kell említenünk, hogy ki kell zárni a privát felhasználású termékeket e, e, a rendeletnek a hatájából, ugyanis annak megítélése, hogy egy bizonyos importált áru megsérti a szabályokat, az az anyagi jogi szabályok körébe tartozik, és akkor kell foglalkoznunk, hogyha ipari oltalmi e, aspektusokat vet fel a kérdés nem szabad, hogy azt az üzenetet küldjük, hogy ezeknek az áruknak tehát ezeknek a hamisítatároknak a felhasználása a privát célokra az megengedett. Tehát itt a párhuzamos importra is bizonyos kivételes szabályokat kell alkalmazni, ugyanis ezek az anyagi jogi szabályok szerint illegálisak sok tagállamban, tehát jogellemesek. Talán figyeltek arra, hogy az Európai Unión belül nincsenek párhuzamos importok, tehát hogyha párhuzamos importról beszélünk, akkor mindig az Európai Unión kívülről az Európai Unióba érkező behozatalról beszélünk, tehát a vámhatóságokat alkalmassá kell tenni arra, hogy ezeket az intézkedéseket alkalmazni is tudják, így fogják a párhuzamos import által fenyegetett fogyasztókat jobban védeni hiszen ezek a párhuzamos importra bekerülő termékek nem mindig ugyanazt a minőséget biztosítják, mint a mint azok a termékek, amik megfelelő ellenőrzése mennek át. Megállapítottuk azt, hogy milyen rossz a hatás az egészségügy területén például a paralel párhuzamos importtal bekerült termékek esetében, tehát meg kell néznünk, hogy a párhuzamos importot eh, egy irányelv keretében hogyan tudnánk adott esetben kizárni. Ami pedig a konkrét módosító javaslataimat illeti, először is a szellemi jogok erősítése területén öt pontra szeretnék korlátozódni. Először is a jog birtokosoknak a tájékoztatását jövelni kell az eljárás során, és erősíteni kell azt a lehetőségüket, hogy felhasználják ezeket az adatokat, így kell alkalmassá tenni őket, hogy aktívan részt vegyenek a jogsértések megelőzésében, szankcionálásában. Az elmúlt héten beszéltem a francia vámhatósággal, és úgy van a valóságban, hogy sajnos, ha a vámhatóság nem rendelkezik a jogbirtokos támogatásával, akkor nagyon egyedül van a probléma megoldásában, tehát a jogbirtokos tudására építeni kell e, a vámhatóságnak is, így fog hatékonyabban fellépni. Másodszorban azt javasolom, hogy egyszerűsítsük a rendeletet azáltal, hogy speciális, e, e, egyszerűsített eljárást vezetünk be kisebb súlyú esetekben. A vámhatóságok <coughs> a vámhatóságoknak különösen akkor kell ezt alkalmazni, hogyha több szellemi tulajdonjogot is láthatóan megsért adott áru. Ez az eljárás egyszerűsítés lehetővé teszi, hogy a jogbirtokosok a kockázatkezés területén erősödjön a szerepe. Harmadsorban a, a jelentés tervezetemben speciális, kisebb termelőket érintő egyszerűsítéseket, kis csomagokat érintő egyszerűsítéseket javasolok a rendelet előirányozva, hogy a bizottság a kis postai csomagok esetében meghatározza, hogy mit ért ezen. Én azt gondolom, hogy a bizottság 13 javaslatot jutatott el hozzám, én két pontra koncentráltam ezek esetében nevezetesen például a három terméknél kisebb, három terméknél kevesebbet, illetve a két kilogrammnál kisebb súlyú küldeményekre koncentrálottam. Itt volt szó bizonyos értékhatárokról és 200 euróról, de hát nehéz nyilván a vámhatóságoknak kideríteni, hogy bizonyos küldeménynek mekkora az értéke és így nehéz lesz fellépni a hamisított termékekkel szemben. Éppen ezért az értékhatár meghatározás teljesen kihagynám a játékból, és arra koncentrálnék, hogy ez a két pont teljesüle tehát kevesebb, mint három terméket tartalmaz, illetve két kilónál kisebb súlyú-e a küldemény. Nagyon fontos, hogy ennek ennek az eljárásnak az alkalmazásához be kell szerezni a jogbirtokosnak az engedélyét, hiszen ugye előre finanszírozni kell adott esetben a hamisított termék megsemmisítésének az folyamatát. Itt lehet biztosítani a jogokat. Fontos biztosítani azt is, hogy bizonyos feltételek mellett hogyan lehet felelőssé tenni más személyeket is jogsértés esetén a jogbirtokoson kívül, hiszen valakinek a raktározási megsemmisítési költségeket fedeznie kell. Például adott esetben a küldeménynek a címzetjét kell itt felelősségre vonni, lehetővé kell tenni, hogy adott esetben eh, a fuvarozót, szállítmányozót is eh, bevonjuk az eljárásba. Éppen ezért különböző kritériumokat javasolok, arra az esetre, hogyha a küldővel kapcsolatban nem állnak rendelkezésre információk, ugyanakkor eh, rendelkeznek informa- rendelkezünk információval a címzetről és a fuvarozóról lehetséges lenne ezeket az információkat összegyűjteni, de hát az én célom ugye az volt, hogy a jogbirtokosnak a helyzetét erősítsük, és lehetővé tegyük számára, hogy ahol nincsen lehetőség, a jogsértővel szemben fellépni, ott is bizonyos korlátok között, bizonyos esetben, eh, például a hanyagság esetén eh, azt felelősségre vonni, aki fuvarozta azt az árut. Ötös sorban pedig azt javasolom, hogy tisztázzuk megfelelően az átmenő küldeményeknek, átmenő áruknak a jogállását. Az Európai Bíróság rövid idővel ezelőtt úgy határozott, hogy az átmenő áruk az anyagi jogi szabályok szerint akkor tekintendők jogsértőnek, hogyha bizonyos okokat látunk arra, hogy azt gyanítsuk, hogy megkerülik ezeket a szabályokat. Itt vannak bizonyos kritériumok, amelyek alapján a vámhatóságok ilyen gyanúval élhetnek. Fontos végkövetkeztetésnek tartom, amit be kell vennünk ebbe a javaslatba. Így fogjuk tovább növelni jogbiztonságot. Csak szeretnék utalni itt a vonatkozó ítéletre, hiszen nyilvánvalóan nem kell itt a teljes ítéletet fölvenni, csak utalnunk kell az ítéletre, hiszen egy, egy, a ítélettel való kibővítése a rendeletnek az olvashatatlaná és kezelhetetlené tenni a rendeletet. Tehát fontos, hogy az Európai Bizottságnak lehetősége legyen arra, hogy kiegészítse ilyen aspektusokkal is a rendeletet, és még egy fontos pont az rendelettervezetemben, és várom itt a kollégák reakcióját, illetőleg a bizottságnak és a tanács elnökségnek a reakcióját is, további pontokra. Megvan önöknek nyilván a menetrend is, hogyha lehetséges az, hogy a Dán elnökség márciusig, ugyan májusra terveztük, de mégiscsak márciusig alapvetően állást foglaljon ebben a vitában, akkor én nem látom problémásnak azt, hogy ezt a rendelet tervezetet a tanácssal megvitatva, aztán a parlamentben májusban elfogadjuk. Köszönöm szépen. Ah, Köszönjük szépen Kreuzmann úrnak ezt az összefoglalót. Most pedig további hozzászólásokat várunk. Gáler asszonytól, Head úrtól, Engström úrtól, én is fogok beszélni McCarthy asszony nevében, és De Jong úrtól is várjuk a megszólalást. Van-e még valaki, aki ehhez hozzá szeretne szólni? Akkor Caroline Nederichnek adom meg először a szót, a Taxud főigazgatóság képviselőjét a bizottság nevében. És Mary Fair asszony is itt van, ha jól értesültem, a Dán elnökség képviseletében már, akinek szívesen ugyancsak megadom a szót. Tehát nagyon sok jó szakértő van itt most egyszerre, és Kreuzmar úr javaslataira többen tudnak érdemben reflektálni. Elsőként Gáló asszonyt kérem, hogy tegye ezt meg. Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök, hogy ezt a jelentést, jelentést tervezetet Kreuzmann úr megírta, mert nagyon jónak tartom a kezdeményezést. Egyetértek vele. A legtöbb, a 60 módosító legtöbbjét illetően, amelyet a bizottsági rendelet tervezethez írt. Először is azokról beszélnék tehát, amelyekkel egyetértek az eljárási garanciák tekintetében például a meghallgattatás joga tekintetében. Itt teljesen ugyanazt gondolom, amit az előadó, és én is ugyanezt javaslom a saját jogi bizottsághoz benyújtott véleménytervezetemben ugyanerről a témáról. De meg kell különböztetni a gazdasági szereplőket egyfelől, akik rendszeresen töltenek ki vám nyilatkozatokat, és fogyasztókat, illetve egyéb vásárlókat, akik nem feltétlenül profi importőrök, exportőrök, és nem ismerik a vámszabályokat. Az ő jogai aspektusokat is figyelembe kell venni annak érdekében, és ehhez a vámhatóságoknak gyorsan, hatékonyan kell fellépniük. Tehát nem kell őket szerintem egy döntés meghozatal előtt külön meghallgatni, ez tovább nyújtja az eljárást. Ugyanakkor a fogyasztók, a végfelhasználók szempontjából a védelem a legfontosabb, és őket kell elsősorban meghallgatni, amikor vámhatósági döntést kell hozni. Tehát az ő érdekeik az elsődlegesek. A második dolog, amiben egyetértek az előadóval, az a következő. A tranzit áruk, illetve gyógyszerek tekintetében, az áru e két tekintetében, ugyanis itt azt javasolja, hogy az Európai Bíróság két frisskeletű döntését vegye figyelembe a bizottság az új jog megalkotásakor. Ugyanis az EU, India és Brazília között volt vám vita, és ebben a bíróság állást foglalt. Harmadsorban pedig egyetértek a kis szállítmányokra vonatkozó 24-es cég szereplők. Ugyanakkor az Európai Bizottságtól eltérően és az előadóval összhangban a kis szállítmányok definícióját én bevenném a rendeletbe magámba, a bizottság is javasolja a delegált aktust. Negyedsorban pedig a, nem, a szellemi tulajdonjog sérelmére elkövetett cselekmények ö, szigorú elbírálását javasoljuk. A 23-as és a 22-es pontok sorolják föl ezeket a neked. Ha ezt bevezetnénk, akkor bizonyos administratív eljárások könnyebbednének, egyszerűbbek lennének, és joghézagokat is ki tudnánk szűrni. Ezek eddig nagyon lelassították a vámeljárást, és bonyolultá tették a hatékony vámeljárást. Most pedig elmondanám, hogy hol nem értek egyet az előadóval. A párhuzamos importok tekintetében. Erről már hosszan vitáztunk. Ez egy nagyon kényes kérdés. Erről már az előző irányelv megalkotás előtt is hosszas vitát folytattunk. Ugye a, a trademark egy sérülmére elkövetett szabálytalanság nem egyszerűen egy szerződéses viszony megszegése, megsértése, és ebből számomra az következik, hogy minden hatóságnak több eszköz kéne a kezébe adni ahhoz, hogy az a a védjegy sértéseket keményebben, hatékonyabban tudja vizsgálni, illetve ö, szankcionálni a tagállami belső piacokon. Nehéz persze a vámhatóságoknak közvetlenül hozzáférni azokhoz a szerződésekhez, amelyekben a termék előfordul, és nehéz az elbírálása az ilyen helyzeteknek is jogi szempontból. Ehhez tehát ö, speciális jogi know-how-val kéne felruházni a vámhatóságokat. Ugyanakkor azt szeretnénk, hogy a vám eljárás gyorsan ö, lezajoljon. Tehát ö, ez ellentmondás. mert vagy nem, és ez gátolja ugye az egyébként jogszerűen működő cégek vám eljárásának gyors lefolytatását. Ezért a nemzeti hatóságok közbeavatkozására is szükség lehet, hogyha nemzeti szinten történt a szabálysértés. El lehet persze menni El lehet persze menni Kopenhágába, de a tagállamok többsége ellenzi a párhuzamos importok kérdésének felvételét a rendeletbe. Tehát az elhangzottak miatt nem értek egyet az előadóval ebben a kérdésben. És magam is be fogok nyújtani módosítókat, amelyek részben a kettes cikkben szereplő definíciók pontosítását célozzák, például a, a csempész áruk tekintetében, megfogalmazottak tekintetében. Az approve szót szerintem ki kéne cserélni de ezek már részletkérdések, ezeket majd benyújtom írásban. Ezeket kívántam szóban elmondani. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mrs. Köszönöm szépen, Gallo És a jogi bizottság véleményének ön lesz a fogalmazója, úgyhogy ilyeténképpen is ér, ö, képviselve van ön. Hedasszony a következő. Köszönöm szépen. Én is szeretnék mindenkinek sikerekben gazdag új évet kívánni. Szeretnék köszöntet mondani Krajcban úrnak is a jelentés tervezetéért. Nagyjából támogatni tudom azt, de vannak bizonyos pontok, ahol a szocialista frakció nem osztja az előadó álláspontját. Erre egy példa lenne, azoknak az áruknak az esete, amelyek eh, magáncélú használat céljából kerülnek postai feladásra. Itt a bizottsági javaslatát támogatjuk inkább. Ami pedig a párhuzamos behozatalra, importra vonatkozik, ezzel kapcsolatban még részletes vitát szeretnék folytatni. Én kicsit kétkedem itt az eredményben. Nem nagyon gondolom, hogy a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy több erőforrás biztosítsanak a vámhatóságoknak, az ellenőrzéseknek a növelésére hiszen nyilvánvalóan nehéz az egyes tagállamok gazdasági helyzete. Szeretném tudni, hogy ezzel kapcsolatban mi a bizottságnak és a tanácsnak az álláspontja. Tehát az olyan esetek kezelésével kapcsolatban, amikor több forrást kell biztosítani a hatóságok számára. Természetesen az kell, hogy legyen a célunk, hogy a generikus gyógyszerek esetében ezek megérkezzenek eh, a rendeltetési helyükre, ugyanakkor itt is vállalja mindig valaki eh, az egészségkárokért eh, való felelősséget. Beszélnünk kell tehát erről is, és azt is szívesen tudnám, hogy a tanács és a bizottság ezzel kapcsolatban milyen állásponton van. Örülünk annak, hogy a jelentéstevő világosabb megfogalmazást keresett a kis küldemények fogalmára. Erre is majd vissza kell térnünk, és kell beszélnünk arról, hogy a jelentéstevő által javasolt fogalom meghatározása valóban helyes-e. De minden esetre a megközelítés módja helyes. Aztán itt van az a kérdés is, hogy a tárolás és megsemmisítés költségét kinek kell viselnie. Hát ez egy érdekes kérdés. Úgy gondolom, hogy ezzel is fogunk foglalkozni és foglalkoznunk kell azzal is, hogy végső soron ki kell, hogy vállalja a raktározás és megsemmisítés költségeit, ennek mik a feltételei. Tehát erről még eszmét kell cserélnünk, erről ön is szólt, Krajcman úr. Ami pedig eh, azt a kérdést illeti, hogy egy standardizált eljárás legyen, vagy több különböző eljárás. Nos, eh, erre is vissza kell térnünk. Ez egy nagyon fontos eleme a jelentésnek úgy gondolom, hogy ebben a pontban is még szükség van a vitára. Itt is nagyon érdekesnek tartottam, tartanám hallani, hogy milyen állásponton van a bizottság ezzel kapcsolatban, tehát több különböző eljárás vagy egy standardizált eljárás legyen-e ugyanis itt az eredeti bizottság javaslattól a jelentéstevő javaslaton merőben eltér. Ezek lennének az én megjegyzéseim jelen pillanatban. Úgy gondolom ugyanakkor, hogy a jövőben egy sokkal mélyebbre ható vitát kell folytatnunk, erre van sor kerül a frakciónkban is, és előre örülök már a jó együttműködésnek. Köszönöm. Köszönjük szépen, Hedasszony. Engström úr kíván szólni. Köszönöm. Köszönöm az előadónak azt, amit elmondott, de be kell, hogy valljam, hogy meglepett sok minden, amikor olvastam a jelentés tervezetet. Ahogy én olvasom ezt a szöveget, ez nem csak tönkretenné az e-kereskedelmet, hanem nagyon ellenséges ez a szöveg a fogyasztókkal is, és a szabad kereskedelem és a szabad, szabad mozgás dolgát is korlátozza szerintem. A párhuzamos importokról. Itt egyetértek Gáló asszonyjal. A párhuzamos importok jogszerűen működnek sok tagállamban. Az előadó leszögezi az egyik helyen, hogy ő nem akarja kiterjeszteni ezt, ide, erre nem akarja kiterjeszteni a fogyasztóvédelmi szabályokat. Ugyanakkor a magyarázó részben a paralel, párhuzamos importok betiltását javasolja. Ezek fontosak a fogyasztóvédelme szempontjából, mert hogyha az európai fogyasztótól egy gyártó kétszer annyit akar kérni, mint amennyit ugyanazért a termékért egy másik országból behozva kéne fizetnie, akkor ezzel szemben a párhuzamos import jól fellép, és letöri az árakat, ami a fogyasztó érdeke. Ha az Európai Parlament, amikor az iPod 2 rendeletről beszél, beszélt, akkor is felmerült, hogy a párhuzamos importokat meg kell tartani, mert ezek fontosak a fogyasztó védelme és persze az egész belső piac szempontjából is. És egy dolog az, hogyha a kereskedelmi vonzatokról beszélünk, de ha úgy fogalmazzuk ezt meg, hogy megtiltjuk az embereknek azt, hogy elmenjenek az USA-ba, hogy ott olcsón vegyenek egy terméket, mert az ott olcsóbb, és ezt is párhuzamos importként definiáljuk, akkor ez nem tesz jót az európai fogyasztóknak, és persze az elektronikus kereskedelemnek sem, mert ugye egyre több korlátot szab az elektronikus kereskedelemnek. És előfordulhat az, hogy valaki teljesen jó szándékúan mondjuk Amerikából rendel valamit, és akkor a vámhatóság konfiskálja, elkobozza az importált terméket, pedig semmi rosszat nem akart a vevő, nem is tudta, hogy milyen vámszabályok léteznek. Ami, ami, ami a szabadalmakat illeti, a, a vámhatóságok jelenleg is jól kezelik a hamisított árukat, vagy hát kezelik legalábbis, és a szabadalom, szabadalmi szabályok nagyon bonyolultak. És ha ezeket bevesszük itt ebbe a körbe, akkor nagyon bonyolult lesz az egész eljárás. Még a bírák sem tudják mindig eldönteni, hogy mit tegyenek, tehát nem lehet közös nevezőt találni a szabadalmak tekintetében és egyszerű megoldásot. Most, ha egy egyszerű mezei vám tisztnek kéne eldönteni egy szabadalmi kérdést egy német és egy angol gyártó között, mondom, az erre képes gazdasági bírók sem tudnak mindig könnyen döntést hozni, akkor ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt tiszt hogyan lenne képes kezelni. Minden és ha szigorúan veszük, minden high-tech termék, a, a smartphone-ok, a számítógépek mind-mind tele vannak szabadalmakkal, az egyes részei külön le vannak védve. És bizonyára olvastak a kollégák az Apple és a Samsung közötti nagy vitáról is, hogy a smartphone-ok egyes részeit melyik találta ki, és erről mondom, ennél sokkal nagyobb szereplők sem tudnak dűlőre jutni ezekben a kérdésekben, akkor és a fogyasztók szempontjából pedig teljesen irrelevánsak ezek. Hogyha az ember jó szándékúan vesz egy smartphone-t, és akkor kiderül, hogy annak az egyik elemére valami szabadalmi szabálya vonatkozik, és emiatt el kéne kobozni azt tőle, hát ez, ez teljesen végrehajthatatlan értelmetlen, és mondom, a szabad kereskedelem fogalmát ássa alá. Ami a kis szállítmányok kérdését illeti, egyetértek az előttem szólókkal, ideértve az előadót is, hogy ezt pontosan meg kell fogalmazni, definiálni kell, hiszen ez egy egyik kulcsfogalma ennek a rendeletnek. Tehát világos, hogy itt pontos definícióra van szükség. De itt Gallo asszonya meg nem értek egyet, mert úgy, értem, hogy a, úgy érzem, hogy a kereskedelmi szereplők és a mezei fogyasztók között nagyobb különbséget kéne tenni. És persze a kis szállítmány más egy fogyasztó szempontjából, és más egy gyártó szempontjából. Tehát ha valaki mondjuk vesz egy, legyen az bár nagy tárolóedényt, az, az világos, hogy az egy kereskedelmi célú vásárlás. De, tehát, hogy konténert vásárol valaki. De, de sok, sok olyan termék van, ahol nem könnyű eldönteni, hogy ez most kicsinek minősül, vagy nagynak, kereskedelminek-e, vagy magáncélúnak. Tehát biztos, hogy itt a definíción, egy okos definíción érdemes elgondolkodni. Ami a kis szállatmányokat illeti, szerintem a vámosoknak meg kell adni azt a jogot, hogy lefoglaljanak termékeket, svéd polgárként is mondom ezt, tehát nem vitatom én a lefoglalás intézményét, és ö, ugyanakkor nem lenne jó, hogyha a határon átnyúló kereskedelmet fölöslegesen korlátoznánk. Higgyük el, maradjunk meg abban, hogy a kereskedelem jó dolog. Ugyanakkor a hamisított termékek ügyében itt az a baj, hogy a tagállamok között nem koherensek a szabályok. Svédországban én teljesen legálisan vásárolhatok úgynevezett paralel terméket, annak a tudatában, hogy lehet, hogy ez egy gyengébb minőség, de ezt hogy döntsem el én, hogy vállalom a kockázatát a gyenge minőségnek és az olcsó ár ércserébe. Ha ezt a vámos fogja eldönteni helyettem, akkor ez aláássa a kereskedelem működését és a belevetett bizalmat és a fogyasztók érdekeit is károsítja. Még valami. Amikor az információról beszélünk, ugye a jog tulajdonos általában egy nagy cég. De soha nem beszélünk arról, hogy a fogyasztót is kéne tájékoztatni. Ha a vám lefoglal például egy terméket, akkor a postahivatal vagy a szállító ö, egyszerűen nem hozza ki a, a szuszat, és a fogyasztó vagy a megrendelő nem tudja meg, hogy mi lett a rendelésével. Tehát én nem azt várom, hogy a svéd UPS vagy a posta ö, harcoljon azért, hogy én megkapjam a dolgomat, de legalább egy információt elvárnék, hogyha vám lefoglalt egy dolgot, amit én kaptam volna, akkor azt tudjam, hogy hol van. Vagy miért kellett lefoglalni. Ezek tehát a fenntartásaim, de és ezek elég komolyak. Az a benyomásom, hogy, hogy itt még sok vitára lesz köztünk szükség. Köszönöm szépen. Ez, hogy Giansz szúrnak adom meg a szót, és utána eh, én magam is szeretnék néhány szó, szólni. Köszönöm szépen, hogy a De Jong úr, mindenkinek boldog új évet kívánok itt a szakbizottságban. Azt hiszem, hogy nagyon jól kezdődött az év ezzel a jelentéssel. Az eddig szólók gyakorlatilag már fölvázolták azt, hogy nekem mi a meglátásai, mi a véleményem. Köszönetet mondok Kralcman úrnak, de azzal, hogy gyakorlatilag mindent bevont a hatája alá, megnehezítette a dolgunkat. A jelentéstevő például kivesz valamit, amit a bizottság bevesz a preambulum bekezdésbe, arról van itt szó, azon a személyes felhasználásra szállított termékekről van szó, amelyet a, amelyeket a személyek saját személyes csomagokban visznek. Nagyon nehéz ilyen árukkal, illetve különböző konténerekkel egyetlen jogszabályban foglalkozni. Nyilván különböző mértékekről van itt szó. Extrém úr is elmondta, hogy sokkal könnyebb lenne, hogyha megkülönböztetnénk a kereskedelmi célú termékeket, illetve a mezei felhasználó kérdését, aki mondjuk online vásárolt valamit saját személyes használatra. Ezt a kettőt meg kell különböztetni. Ezzel azt hiszem, hogy könnyebben kezelhetővé válik a probléma. Kreutzmann úr egyik javaslata az, hogy hogy ne kapjon arra lehetőséget egy adott személy, hogy a vám hatóságok előtt kinyilvánítsa a véleményét. Ez nagyon... Képzeljük el csak a reptéri helyzetet. Azt mondja a vámhatóság képviselője, a vámőr, hogy ezt a tárgyat elvesszük öntől, elkobozzuk, de hát most nincs, ezt nem kell megindokolnunk, hiszen a jogszabály értelmében van még erre három napunk. Egy fogyasztó számára ez nehezen értelmezhető. Nyilván egy konténer esetében egészen más a helyzet. Ott a vámhatóság képviselője világosan láthatja, hogy mondjuk a szellemi tulajdonok sérülnek, ott a gazdasági szereplő számára elfogadható ez a három nap, mielőtt további lépéseket tenne. Azt hiszem, hogy ezek a módosítások nagyban meghatározzák majd a gondolkodásmódunkat, és örülnék annak, hogyha ez a különbségtétel megtörténne. Mi a helyzet a szellemi tulajdonjogok nem tiszteletben tartásával, illetve a, a hamisított termékekkel. Nos, hát ugye vannak olyan szabálysértések, amelyek nem a hamisításhoz kötődnek. Kérdés, hogy hogyan viszonyulunk ezekhez, illetve más, hogy a többi érintett fél hajlandó-e az ezen, ezekhez kapcsolódó döntéseket a gyakorlatban is megvalósítani. Lehet, hogy az lesz majd a reakció, hogy ez túlságosan komplikált eljárásmód, a szokásos eljárást kéne inkább alkalmazni. Nem tudom tehát, hogy valójában egyszerűsítésről van ez szó. Aztán még van egy-két dolog még, amire most nem térnék ki, egyébként pedig a generikus gyógyszerekről mindenképpen beszélni kell majd. Alapvetően támogatom ebben a jelentéstevőt, de lehet, hogy a megfogalmazást még pontosítani kell. És természetesen már együtt dolgozunk az árnyék jelentéstevőkkel. Köszönöm. Elnök. Most pedig a saját megjegyzéseim, illetve hát McClarkin képviselőt helyettesítem. Kraszman úr nyilván nagyon alapos munkát végzett, és általánosságban egyetértünk vele, de másokhoz hasonlóan én is szeretnék egy-két dologra rávilágítani, amely véleményünk szerint problémás lehet. Nézzük először a kontextust a forráshiány miatt a piaci felügyelet sokszor korlátozódik, vagy különböző korlátokkal szembesül. Erről már korábban ugye beszéltünk. Nos, hogyha ha a vámhatóságokra plusz költségek hárulnak, akkor vajon ki fogja ezeket megfizetni? Hát a fogyasztók védelemre várnak, de például a védjegyeknél, vagy a szellemi tulajdonjogok védelménél fölmerül az, hogy ki fog ezeket megfizetni. Hogyha például közpénzen kerülnek megsemmisítésre a különböző tárgyak vagy termékek, azokat, ezeket a javaslatokat, az ilyen javaslatokat nem tudjuk támogatni, és nem vagyok arról meggyőzve, hogy ez a közérdeket védeni. Például hamisított termékek esetében egy olyan cég, amelynek a termékét hamisítják, nem biztos, hogy beleegyezik a megsemmisítésbe, hiszen ilyen esetben arról beszélhetünk, hogy a bizonyítékot semmisítették meg, tehát sokkal nehezebb eljárást kezdeményezni a hamisító ellen. Ezek alapkérdések. Nem tudom, hogy ez-e, vagy nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez a, a finanszírozás, az anyagi források le, ideális használata. Aztán párhuzamos kereskedelem. Én ezt egy kicsit máshonnan közelíteném meg, mint a kollégák, tudván, hogy a hamisítás milyen komoly gond, arra kérni a vámhatóságokat, hogy plusz forrásokat szenteljenek annak, hogy nem hamisított termékeket vizsgáljanak. Nos, ez nem hiszem, hogy a források legjobb felhasználása. Hogyha a vállalatoknak gondot jelent a legális termékek paralel kereskedelme, akkor nekik kell megoldani ezt, hiszen az ő érdekeiket szolgálná ez, és természetesen van arra a jogi lehetőségük is, hogy ezt megtegyék. Arra kérni a vámhatóságokat, hogy erre is figyeljenek, és ezzel elvonjuk a figyelmüket a hamisított termékektől, és itt lehetnek ugye veszélyes termékek is, és ne felejtjük el, hogy arra is kérjük a vámhatóságokat, hogy olyan termékekre is figyeljenek, amelyek lehet, hogy nem hamisítottak, de veszélyesek. Nos, hát ilyen esetben én nem tudom azt megond, megindokolni, hogy miért kéne a vámhatóságoknak legális, tehát nem hamisított eredeti termékeket végigvizsgálni hogyha gondja van az ellátási lánccal, lánccal egy vállalatnak, akkor ő oldja meg ezt a problémát. Ne kelljen a vámhatóságoknak er, ö, erre a kérdésre pénzt és időt áldozni. Egyetlen érvet tudok itt elfogadni, az úgynevezett árnyékgyárak kérdése. Ez olyan esetekről, ez, ez egy olyan, arról van szó, hogy ezek, ezek, hogy egy gyár legálisan gyárt egy terméket, és aztán a munkaidő lejártával, este vagy éjszaka ö, idegen személyek folytatnak ugyanebben a gyárban gyártást, és ezek válnak illegálissá. Ilyen esetben ezt el tudom fogadni. Még egy általános jellegű mondandóm lenne, talán ezt részletesebben meg kell majd vizsgálni. Egy nagyon komoly közmeghallgatást szerveztünk, és ott azt hiszem arra jutottunk, hogy rendkívül fontos a ö, nagy közönség, tehát a, a fogyasztók, illetve a jog tulajdonosok, a jog birtokosok tájékoztatása. Mindenképpen oda, oda kell figyelni tehát a tájékoztatásra úgy, hogy ez ne jelentsen plusz terhet, illetve úgy, hogy a szükséges tájékoztatásra lehető leghamarabb megadjuk az érintett feleknek. Ez volt véleményem szerint a meghallgatás tanúsága. Sokszor a vámhatóságok hatalmas konténerparkokban dolgoznak, ahol több száz konténer cserél gazdát, vagy változtatja helyzetét nap mint nap. Most ezeken a helyeken nagyon nehéz bármilyen vizsgálatot végezni, azt hiszem, hogy kockázat elemzési módon lehet csak pontosan megállapítani, hogy melyik a gyanús, ki a gyanús szállító, melyik lehet a gyanús konténer. Ilyeténképpen az információ a legfontosabb eleme ennek a kérdésnek, tehát nem maga az ellenőrzés, hanem hanem a tájékoztatás, az a megfelelő információ, tehát azt kell elérni, hogy minden egyes fellépés valamilyen eredménye jár. Tehát ne véletlenszerűen, véletlenszerű, véletlenszerű legyen a fellépés, az ellenőrzés. Hogyha nem így járunk el, az azt hiszem, hogy a pénzügyi eszközök komoly pocsékolásával, pocsékolását eredményezítsük. Tehát optimalizálni kell az anyagi forrásainkat, hiszen nagyon kevés van belőlük. Éppen ezért Engström és Gallo képviselőket maximálisan támogatom, és remélem, hogy a bizottság is egyetért velem. Köszönöm. So, uh, any other colleagues want to contribute? Szeretne még valaki hozzászólni ehhez a kérdéshez? mielőtt megadnom, megadom a szót a bizottságnak. Jelentéstevő, most kér, kér szót? Csak két dologra szeretnék még kitérni. Az egyik a párhuzamos behozatal kérdése. ugye arról van szó, az a fontos, hogy hamisított termékeket eh, ne hozzanak az Unióba. Nem az a kérdés, hogy ez jó terméke vagy sem, és eh, nem arról van szó, hogy a vámhatóság megakadályozza azt, amit a nagy gyártó nem képes megakadályozni. Németországban és más országokban például megengedett a párhuzamos import. Számomra az volt a fontos, ennek során, hogy ugye láttam azokat a képeket, és a közmeghallgatásra során mindenki látta a képeket, amelyek azt mutatják, hogy milyen következményekkel jár, hogyha az emberek hamisított termékeket használnak. Tehát számomra nem az volt a kérdés, hogy legyen-e párhuzamos behozatal vagy sem, hanem az a kérdés, hogy hogyan bánunk a hamisított termékekkel. Tehát meg kell tudja állapítani a vámhatóság, hogy hamisított-e a termék vagy sem. Ez volt az általam javasolt szabályozás mögött a gondolat. Hogy most itt párhuzamos importról van szó, vagy sem, az egy más kérdés. Tehát erről kell beszélnünk. Tudom, hogy vitatott a javaslat, ez számomra is világos volt, de szeretném, hogy lássa mindenki, milyen szándékok vezéreltek. Az is világos, hogy itt van a fogyasztónak is az ellentmondási lehetősége, vagy az, az, hogy a fogyasztó is ellentmond esetleg az intézkedésnek. Mint pedig a kolléganő mondott, hogy hogy húzzuk ki eh, a turisták által behozott eh, eh, dolgokat a rendeletből. Nos igen, ezt nem kell kihúzni, az anyagi jogi szabályokban van szabályozva ez a kérdés. Hogyha kihúzok azt, amit az én javaslatom tartalmaz, akkor az, még, akkor az nem jelent semmit, hiszen egy irányelvben ez az anyagi jogi szabályok között már benne van. Tehát, hogyha egy turista egy hamisított terméket behoz az Európai Unióba, az illegális, jogellenes hogyha a javaslatban benne marad az, amit itt kihúzásra javaslottak, vagy kihúzzuk, ez teljesen mindegy, mert anyagi jogi szempontból ez a kérdés már tisztázva van egy másik irányelvben. Tehát itt a kérdés nem az, hogy benne legyen-e, vagy ne legyen benne a javaslatban. A javaslat a turisták által behozott termékek ki vannak vonva a hatály alól, más okokból. a javaslat szempontjából. Itt az üzletszerű kereskedelem és az üzletszerű import az, ami eh, a cselekvésnek a tárgyát kell képezze. Nyilván nem szabad az ártatlan fogyasztót büntetni, aki valamit rendelt az interneten, és azt gondolta, hogy most itt aztán olcsó jutok valamilyen áruhoz. Például egy Louis Vuitton táskát meg eh, sikerült vásárolni a 200 euróért, ami Európán belül eh, teljesen lehetetlen lenne. Úgyhogy itt nyilvánvalóan nem szabad büntetni azt a fogyasztót, aki olcsón próbált megvásárolni valamit azért, hogy a saját pénzével ö, ö, takarékoskodjon. Itt nyilvánvalóan ö, ugyanakkor azt is biztosítani kell, hogy a vámhatóság az általa indított eljárások költségeihez később hozzájusson. Tehát itt nem az volt a kérdés, hogy vagy az én ö, szándékom nem az volt, hogy a vámhatóságoknak írjam elő kötelezettségként azt, amit a nagyvállalatok nem tudnak maguk eh, eh, ellátni, hanem azt kell szem előtt tartanunk, hogy itt mindig is hamisított termékekről van szó, és az ellen az elő kell védenünk a fogyasztókat, hogy a hamisított termékekkel kárt okozzanak nekik. Köszönöm. Uh, thank you, Well, I'm going to bring you in later. Köszönöm. Később gondoltam, hogy megadom a szót, de mindegy. Először a bizottságot és a tanácsot próbáltam volna meghallgatni. Előri úrral kezdünk, a képviselőt, asszonyjal kezdünk a bizottságtól. Köszönöm szépen! Boldog új évet kívánok mindenkinek, és remélem, hogy a mai szép előre menetel után majd megfelelően gyümölcsözően folytatódik ez a téma is az év során, és a Dán elnökségnek is a lehető legjobbakat kíván. A módosításokról szeretnék beszélni, illetve a képviselők imént meghallgatott észrevételeit, észrevételre is reagálnék. Nézzük a legfontosabb dolgokat. Először is üdvözöljük Krajcman úr jelentését. Örülünk annak, hogy ez a javaslat valóban eljárási kérdéssel foglalkozik, és elkobzott árukkal, ezen nem megy túl, a különböző költségekkel és felelősségekkel nem vonatkozik. Örülünk annak is, hogy a tranzitáruk nem tartoznak a javaslat hatájába, hiszen ez alapvetően szellemi tulajjogi kérdés, és remélem, hogy a társjogalkotó számára is világos lesz ez. És így ezt a rendeletet el lehet majd könnyen fogadni, és a tranzit kérdést máshol tudjuk megoldani. Fontosnak tartom, tartok még egy másik témát is, ez az információhoz való hozzájutás kérdése. Kicsit meglepődtem az ezzel kapcsolatos módosításokkal kapcsolatban, az alapjogi kartában szerepel az a jog, hogy mindenki hall, hallattassa véleményét, egy bírósági határozat is szól erről. Azonban elképzelhető az, hogy bizonyos feltételek megnehezítik ennek a jognak a megvalósítását, de hát mindenkinek ugyanolyan jogai vannak, tehát mindenkinek biztosítani kell a lehetőséget, hogy kifejezze véleményét, kinyilvánítsa véleményét, főként akkor, hogyha ez a saját sorsára lesz hatással. Esetben kinyilvánították az, hogy a Nokia termékek visszatartása vagy elkobzása, egy gyanús termékekről van szó, nagyon komoly ügy. Így aztán ez, az ezzel kapcsolatos jogszabályokat, tehát a vélemény kinyilvánítás jogát már most is alkalmaznia kell a vámhatóságoknak. Nos, a, a kisebb szállítmányok esetében is meg kell adni ezt a jogot, ugyanis ugye nem a fogyasztók állnak szemben a vámhatóságok, hanem például a postai szolgáltató. Tehát ezen ö, szolgáltatókkal, például a postai szolgáltatóval szemben van ilyen joga a fogyasztónak, nem az importőrrel kapcsolatban, tehát nem a szállítmányozóval szemben. A bizottság kapott egy kérdést arról, hogy egyetlen egységes eljárásra van-e szükség, vagy különböző eljárásokra. Azt hiszem, hogy mindenki azt támogatja, hogy kötelező legyen az összes tagállamban, hogy a ö, megsemmisítés legyen tehát kötelező az összes tagállamban. Nos, Engström úr is említette, hogy a szabadalmak, vagy a különböző jogokhoz való hozzáférések nagyon bonyolult szabálysértések, és a vámhatóságok erről egyedül nem dönthetnek, tehát Ilyen esetekben, amikor megsemmisítik a termékeket, mindkét félnek a hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy megtörténjen a megsemmisítés, hogyha a vámhatóság megkeresésére nem reagál az egyik fél, akkor ezekben az esetekben a bíróság dönt. Ez is egy nagyon fontos kérdés, és szeretnénk elkülöníteni a különböző szabálysértéseket, például szabadalmi kérdéseket. Most nem azt jelenti, mindez nem azt jelenti, hogy nem lesz jogi eljárás egy megsemmisítés esetében. Szeretnénk azt elérni, hogy elkerüljük azon eseteket, mint például a generikus gyógyszerek esetében történt, amikor is az érintett felek nem mindig tudták kifejezni véleményüket a megsemmisítéssel kapcsolatban. Gondot jelentenek azok a módosítások is, amelyek a, jog bizt, a jogbirtokosra hárítják a döntés jogát, nem pedig a vámhatóságra. A vámhatóságnak kell értékelni a tényeket, és ez alap, ezek ezen értékelés alapján kell döntésre jutniuk. Ezt a felelősséget nem szabad a jogbirtokosra hárítani, hiszen ezt nem megfelelő egyensúlyt jelentene a különböző érdekek között. ugye itt arról is szó van, hogy pontosan kitájékozt, vagy hogyan tájékoztatják a jogbirtokost arról, hogy milyen sorsa jutott egy-egy termék, de nagyon fontos az, hogy egyrészt titkos, a titkosak a vámhatósági eljárások, másrészt pedig, hogy mindenkinek egyforma jogai vannak. Aztán elnök úr említett, hogy a tájékoztatás mennyire fontos, ezzel teljes mértékben egyetértek, és arról azt szeretném elmondani önöknek, hogy ezt a rendeletet, ezt a rendeletet kísérné egy európai adatbázis, ahol az összes vállalatra vonatkozó megsemmisítést, elkobzást rögzítenénk, és ez azt hiszem, hogy akkor működőképes, hogyha a vállalatok a lehető legtöbb információt jutatják el az adat adatbázisba, az adatbankba, és ez mindenkinek a hasznára válik. Kis szállítmányok. Anyagalkotók számára nagyon fontos, hogy a rendeletben világosan definiáljuk ezt a kérdést, és reméljük, hogy együtt tudunk ebben működni. Leszögezném, hogy nagyon komoly rugalmasságra van szükség ebben a kérdésben, hogyha most egy definíciót elfogadunk, ami örökre érvényes, és megváltoznak ezután a különböző trendek, különböző folyamatok, akkor nagyon nehezen tudjuk majd alkalmazni ezt a definíciót. Így aztán nagyon okosan kell megszabni például a kis szállítmány határát határértékeit. Két kérdés még. Az egészségre, vagy biztonsági szempontból veszélyes áruk és a paralel importok. Itt az volt a célunk, hogy az illegális import ellen föl tudja venni a harcot a vámhatóság, anélkül, hogy túlságosan komoly összegeket fordítana erre, ugye ha a vámhatóság, vámhatóság nyilvánvalóan látja, hogy illegális importról van szó, akkor mindenképpen föl kell lépniük, de a pontos feltételeket közösen kell megszabnunk, hogy pontosan mikor, hogyan kell fellépni Eh, az illegális paralel import esetében nem hatóságoknál. Nézzük a veszélyes árukat. Véleményünk szerint nem ebben a jogszabályban kéne konkrétan szólni erről a kérdésről, erről szólnak eh, piacfelügyeleti jogszabályok. Úgy vélem, hogy nem a jogbirtokos szándékától kell függnünk, hanem a legfőbb célunk a fogyasztóvédelme. Köszönjük. Um, Köszönjük szépen. Enkasszony, parancsoljon. Az elnökség nevében. Nincs túl sok mondani valóm, de Megragadom az alkalmat, hogy először is boldog új évet kívánjak Önöknek. Megköszönöm, hogy részt vehettem ezen az izgalmas vitán. Ami a tanácsi helyzetet illeti, még nem tartunk ott, hogy a kompromisszumos szövegben meg tudnánk egyezni, még módosítani kell alaposan, míg ez felmerül. Ez a mai vita azonban egy jó input lehet a további tanácsi vitához, és Örülök annak előre is, hogy majd önökkel együttműködhetek ebben a témában. Mi is előre örülök az együttműködésnek, és üdvözlöm Önt, mint a Dán elnökség első delegáltját bizottsági ülésünkön. A végszó előtt még vissza kéne térnünk néhány témához. Kreuzmann úr tehát kérem, hogy az időtervre vonatkozzon, illetve egyéb dolgokról is, ha kívánt. A bizottság minden pontjára nem szeretnék kitérni, de nyilvánvalóan a liberálisok számára nehezünkre esik azt mondani, hogy itt ugye egy alapvető jogról van szó, és itt védeni kell úgy a fogyasztókat, mind a kereskedelmi vállalkozásokat és a vállalatokat a francia és német vámosoktól mit várhatunk el? Az ötlet, amiért én itt módosításokra gondoltam, az két dolog volt. Először is hogyan tudjuk a vámatosság működését hatékonyabbá tenni, tehát a bürokráciát itt leépíteni, annak érdekében, hogy koncentrálhassanak a hamisítványoknak a megfékezésére, és és hogyha világos a ezzel kapcsolatos ítélkezés, és egy kereskedelmi vállalkozásnak a jogai sérülnek, akkor a kivett javaslatot újra berakjuk majd. Tehát az lenne a jó, hogyha a bürokráciát csökkentenénk, ez lenne az elsődleges szempont, és szeretném, hogyha ez lenne a cél. Nyilvánvalóan eh, rugalmasságra van szükség, ezt értem, de akkor is a kis küldeményeket megfelelően definiálni kellene itt, amilyen javaslatok vannak, ezzel kapcsolatban a bizottság 13 javaslattal élt, hogy hogyan lehetne a kis küldeményeknek a definícióját megalkotni, de hát nekem jogalkotóként döntenem kell az egyik vagy a másik mellett, éppen ezért megpróbáltam minden egyes általam javasolt pontban, pontnál megindokolni, hogy miért azt a döntést hoztam, amit hoztam más véleményen is lehetnek egyesek, vagy egyet is érthetnek velem, de hát ez volt a szándékom. Éppen ezért mindenképpen még eszmecserét kell folytatni a bizottságon, mi az, ami lehetséges, mi az, ami nem, ez, ezzel nekem nincsen problémám, de szeretném, hogyha látnák, mi volt a mögöttes szándékom, a vámhatóság eljárásának az erősítés, a bürokrácia csökkentése, ez volt az én szándékom, és hogyha ez jogilag nem lehetséges, akkor változtatni kell újra a helyzeten, nagyon sajnálom. Ugyanez érvényes a jogbirtokosoknak a helyzetére is, nem akartam őket privilegizált résztvevőké tenni, de az ő vámhatóságokkal való együttműködésük nélkül nem állnak majd rendelkezésre azok az információk, amik a működőképességet biztosítsák. Tehát mind a két szereplőre szükségünk van, nyilvánvalóan világos számunkra olvastuk, hogy 3000 betöltetlen álláshely van például a német vámhatóságnál, tehát nincsenek erőforrások és akkor ugye itt jön aztán a bizottság, amely nyilván nem kényszerítheti az egyes tagállami vámhatóságokat, hogy új embereket vegyenek fel, tehát az én szándékom, az én intencióm az az volt, hogy hogyan tudjuk tehermentesíteni a vámhatóságokat, hogy a fő feladataikra koncentráljanak. Éppen ezért voltak az egyes bürokrácia leépítésére vonatkozó javaslataim, hogyha ez nem lehetséges, akkor nem lehetséges, de hát szerettem volna magyarázatot adni arra, hogy miért éltem ezekkel a javaslatokkal. Köszönöm. Good, well, thank you very much. Can I... Köszönöm szépen. Akkor az időtervről. A módosítók határideje január 19-12 óra. A módosítókat megvizsgáljuk február 6-án. A bizottsági szavazás február 28-án lesz, és 27-én, 28-án kerül a plenáris elé a dolog. Ahhoz, hogy ezt az első olvasatban el tudjuk fogadni, ahhoz a koordinátoroknak komolyan egyeztetni kell majd, meg az elnökséggel is. A koordinátorok döntése az persze, hogy mikor akarnak összeülni. Az első olvasatban való elfogadás lenne a cél, a bizottsági elnökök ezen vannak. A mi bizottságunk ö, azon van, hogy ez így legyen. Valóban azt terveztük, hogy májusban a plenárison ezt elfogadjuk, és a tanástól most azt hallom, hogy gondjaik vannak, akkor tényleg ezt a koordinátorok ülésén kéne megbeszélni, hogy nem túl korai ez a márciusi következő lépés, és akkor akár a módosítók határidejét is lehet egy kicsit kitolni. Mert ha tanácsnak úgy is még szüksége van időre, hogy a javaslatokat megvitassa, akkor nekünk nem kell rohanni, de hát ezt a koordinátorok ülésén kell majd megvitatnunk. Ezzel semmi bajom nincs egy ilyen javaslattal. Annál jobb, akkor kevesebb rajtunk az idő nyomása márciusban lenne az első olvasati eljárás. Szerintem ez túl korai addigra eredményt várni, mert a tanácsi végleges álláspont várhatóan nem lesz meg addigra, majd a Dán elnökségtől ezt megtudjuk. Hölgyeim és uraim, akkor mai első, egyben idei első ülésünket lezárom. Ez volt egy, ugyanakkor az utolsó ülésünk volt ebben a konfigurációban, ugyanis új alakuló ülésünk lesz január 24-én, és új elnök, új alelnök választatik majd, sőt új tagjaink is lesznek. Úgy néz ki, hogy nőni fog legalább egy taggal a bizottságunk létszáma, és egyes frakciók le akarnak cserélni embereket. Akik nem maradnak esetleg bizottságunk tagjai, azoktól elköszönök, és találkozunk 24-én az új alakuló ülésünkön. A levezető elnök majd a kolléga lesz, és az érdemi munkát pedig az új kor, felállás megszületése után folytatjuk. Köszönöm a tolmácsoknak is a munkát, most pedig mindenkinek jó, megérdemelt pihenést kívánok, találkozunk január végén.